Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves hölgyeim és uraim, megkezdenénk akkor a délutáni ülést. Igen, tele vagyunk megint napirendi ponttal, és ugye mivel tudjuk, a 15. napirendi pontot azt ráadásul el is halasztottuk. Kérem, hogy Odbó úr kezdje, kezdje el az ezzel kapcsolatos jelentés ismertetésé. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! Tegnap már egy kicsit beszéltünk arról a nyomonkövetési jelentésről, amely ennek a napirendi pontnak a tárgya, úgyhogy röviden fogok szólni. A nyomonkövetés követés az ajánlások nyomonkövetése, követése, és ez, ezeknek a sorában az első generáció. Az Európai Számvevőszék szeretne nyomon követő jelentéseket készíteni az e, mostantól kezdve minden évben. Hét külön jelentésről szól ez a nyomonkövetés, és azt találtuk, hogy a bizottságnak valóban van egy nagyon jól működő rendszere, amelyel a számvevőszék ajánlásait nyomon követi, és átadja a ö, költségvetési ö, hatóságoknak. A bizottság belső ellenőrzéseivel hasonló helyzetet, ellenőrzéseivel hasonló képet alkottunk mi is a helyzetről, ugyanakkor látjuk, hogy a bizottság rendszere még, rendszere még van mit javítani. Tegnap is felhívták a figyelmet a felhívták a figyelmet arra, hogy a számvevőszék ajánlásaiba nem számvevőszék ajánlásait a parlament nem vette teljes mértékben figyelembe. Én úgy gondolom, hogy az önök véleményét is, valamint a parlament véleményét is be kellene foglalni a jövőbeni nyomon követő jelentésekben. Az ajánlások 78%-át belefoglalták a jelentésekbe, ezeknek tehát 78%-a vagy teljes mértékben, vagy majdnem teljes mértékben meg, megvalósult. Az elkövetkezendő években további jó együttműködést fogunk remélhetően, remélhetőleg folytatni a bizottsággal, és alaposabban tudjuk majd elvégezni a nyomok követő munkát. Én más nem is szeretnék most mondani, elnök úr, köszönöm szépen a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen Odbó úrnak ezt a rövid bemutatkozó, illetve bevezető előadást, akkor most megadom Jens Gájer úrnak, a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Odbó úrnak a hozzászólását. Én is úgy gondolom, hogy elég, hogyha röviden szólok hozzá a témához. A jelentős, jelentés valóban fontos és pozitív jelzést ad arról, hogy a bizottság az ajánlások nagyon nagy részét megfelelőképpen megfogadja és megvalósítja. Szeretnénk ugyanakkor, hogyha a bizottság ehhez használatos mechanizmusa tehát az, hogy hogy szervezi meg ezt a munkát, és hogy készíti el a nyomon követést. Ezt átgondolnák, átgondolnák, hogy ez valóban célszerű-e. Ugye a, a, még mindig marad majdnem 30%-a az ajánlásoknak, amelyet nem hajtottak végre. De ez akkor is biztató fejlődés, vannak, vannak még ajánlások, amelyek még nem valósultak meg teljes mértékben, de ezek biztos olyan pontok, amelyeket a, amelyeken a bizottság tovább fog dolgozni. Mindenképpen szeretném megköszönni az ezzel kapcsolatban kifejtett munkát, és szeretném még azt kérni a bizottság, szakbizottságtól, hogy amikor legközelebb mentesítési eljárás van, jó lenne, hogyha az Európai Parlament véleményét is bele lehetne foglalni a bemutató jelentésbe. Nyilván lehet, hogy a számvevőszék politikai okokból nem tartja ezt egészen követendőnek, de a, az én frakciómból származó jelentéstevők véleménye mindenképpen az, hogy a regionális bizottság tagjai, akik ezek, a regionális bizottság tagjai is megerősítik azt, hogy nem mindig fogadják meg a parlament által tett ajánlásokat. Természetesen a számvevőszék független testület, és nagyon lelkesen dolgozik a témákon, és a javaslatok túlnyomó többségét többség, többség, javaslataik túlnyomó többségével a szakbizottságunk is egyet ért. és a plenáris ülésen is többséget kapnak ezek, de úgy gondolom, hogy akkor is különösen, hogyha ugyanaz a véleményünk az egyes témákról, akkor igen, kedves dolog lenne, hogyha a mi véleményünket is belefoglalnák a jelentésekbe. A kollégáimnak, tisztelt kollégáimnak azt javasolnám, hogy a számvevőszék jelentését a integráljuk be a mentesítési eljárásról szóló jelentésbe, és ezért is készítettem egy nyomonkövető, jelent, követő ira, dokumentumot a nyomonkövetésről. Lehet, hogy ez magában egy kicsit nehezen érthető, és még nehezen megvalósítani. De minden esetre úgy gondolom, hogy az szakbizottságunk eljárását át kell gondolnunk, hogy hogy járunk el ezekkel a bizonyos jelentésekkel lehet, hogy egy kicsit vissza kellene fogni a tevékenységünket. Ezzel kapcsolatban először az volt az ötlet, hogy megfelelő jó minőségű jelentéseket készítsünk. Ezt aztán véghez is vittük. Andrea asszony a halászatról, mások más témákról készítettek külön jelentésekről egy jelentést, például az atomerőművek megszüntetéséről is készült egy ilyen. Én úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlament körében elindítottuk ezeket a jelentéseket, és úgy tűnik, hogy a belső szolgálatok nem nem értenek ezzel egyel az eljárással, és ezért a normális jelentések, az általános, átlagos jelentések körében nem lehet ezeket a jelentéseket már beépíteni. Mi szerettük volna, hogyha a plenáris ülésre is rákerülnek ezek a jelentések, de az jogi szolgálat úgy gondolta, hogy ez az eljárási szabályzatnak nem felel meg. Úgyhogy ennek alapján a külön jelentések helyzetét is meg kell majd tárgyalni. A koordinátorok minden esetre egyetértettek abban, hogy hogy a, a számvevőszék eredményeivel legalábbis egy szélesebb, átfogóbb formában mindenképpen foglalkoznunk kell, hiszen a külön jelentések nem csak a mi szakbizottságunkat érintik, hanem más szakbizottságot is. Most az a kérdés csak, hogy ezt milyen formába tegyük meg. hogyha nem tudunk átlag, rendes jelentést készíteni, akkor vagy az a lehetőségünk van, hogy egy új, új fajta jelent, jelentést, jelentési formát készítünk el, vagy dolgozunk ki, vagy hogy olyan formába terjesszük be a pléni, plenáris elé ezeket a ezeket a témákat, amilyen formában a mai eljárási szabályzat megengedi, tehát vagy szóbeli kérdés, vagy ö, saját kezdeményezésű jelentés formájában. Én úgy gondolom, hogy a nyomonkövetés nyomon követése valóban fontos, és a mentesítés szempontjából is, de a jelenleg lehet, le, rendelkezésre álló módokon nem jó ebbe belemenni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy vagy a régi munkamódszerhez kellene visszatérni, vagy, vagy új munkamódszert kidolgozni. Ezt át fogom én is gondolni, és akkor majd, majd továbbadom a kollégáimnak az ezzel kapcsolatos eredményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gájer úr más nem jelentkezett szólásra, úgyhogy Otbó urat kérdezném meg, hogy szeretne-e a Gájár, Gájár úr által mondottakra reagálni. Well, like the... Uh, Szeretném megköszönni az előadónak a konstruktív megjegyzéseit, és csak annyit tennék hozzá, hogy ha ő azt gondolja, hogy valahányszor a számvevőszék második külön jelentést készít egy olyan kérdésről, amelyre, amelyre már korábban foglalkozott, akkor ez egy mélységi utókövetés a korábbi eredményeknek, és figyelembe vettük a második vizsgálatnál ezeket. De mi megteszünk minden tőlünk telhetőt, és köszönöm az a megjegyzését, és hogy elküldte a bíróságnak a tanács és a parlament felkérését, a jövőbeni utókövető jelentésekhez. Megértettem én azt, hogy nagyon kevés példája volt annak, hogy a vélemények eltérnek az ajánlásokat illetően, amelyet a bíróságtól és a parlamenttől kapnak, de ezeket bele lehet illeszteni egy, ková, egy következő külön jelentésbe, úgyhogy köszönöm szépen az előadónak a munkáját. Köszönöm szépen. Még eh, Kráf úr a bizottság nevében is hozzászólhat. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. A bizottság üdvözli az európai számbevőszének ezt az újfajta jelentését, mert ez összefoglalóan értékeli az ajánlások nyomon követését. Eh, nagyon sok pozitív megjegyzést kaptunk a végrehajtást illetően, de ugyanakkor a hibákat, gyengeségeket nagyon komolyan vesszük. <clears throat> Ezekre rámutattak ugyanis. A nyomon kivető eljárások lehetővé teszik a bizottság szolgálatainak, hogy hatékonyan és időben reagáljon nem csak a számbevőszék ajánlásaira, hanem a parlament és a tanács ajánlásaira is Nyilvánvalóan önök mind tudják, hogy a bizottság egy közleményt ad át ennek a, a, tehát a parlamentnek, a tanácsnak és a számvevőszéknek azt illetően, hogy mi történik az ajánlásokkal a mentesítési eljárás során. Köszönöm. Köszönjük szépen Kraft úrnak is. Ezzel most akkor lezárhatjuk ezt a pontot. Mindenkinek hálás vagyok, hogy sikerült időben mindezt eh, elintéznünk, és akkor most megkérdezem, hogy a fő titkár már itt van-e a parlamentben? Már itt van, ugye? Jó, akkor kérem, hogy tájékoztassanak. Jó, akkor jön a következő napirendi pont, a 12-es, a 2011-es évi mentesítés, az EU általános költségvetés harmadik szakasz, a bizottság témáját felvetni. Az Európai Bizottságnak a főtitkárát, Catherine Date kérem, hogy majd csatlakozom hozzánk. Üdvözöljük itt. Önt mindig el hívjuk, persze ide az asztalhoz is hívjuk, de természetesen, hogyha ott akar eh, ülni, akkor üljön ott. Eh, az előadó ennek a témának Geyer úr, az Európai Számvevőszék részéről Henrik Otbo és Baudilio Tomé Muguruza eh, áll rendelkezésünkre, és jelen is vannak. És először a jelentéstevőt kérdezem meg, hogy bevezetni -e, akarja-e a témát, vagy pedig, hogy azonnal kezdjük a számvevőszékkel. Parancsoljon, Geyer úr. Akkor elkezdeném, elkezdeném én, és akkor fel is tudnék tenni néhány kérdést a főtitkár asszonynak, hogy elkezdhessük a vitát. Főtitkár asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma hozzánk igen hálátlan feladata van, hiszen minden, amit a ide meghívott biztosok nem tárgyaltak meg, az önnél landol, és olyan kérdések is, kérdéseket is meg fog kapni, amely inkább általános jellegű. Minden esetén egy konkrét kérdést szeretnék önnel ma mindenképp megtárgyalni, önnel, mint főtitkárral, de a kollégáimmal is. Ez pedig az értékelési jelentés, a bizottság értékelési jelentése. A Lisszaboni szerződés írja ezt elő. Ez egy olyan eszköz kellene legyen, amely lehetővé teszi számunkra, óvatosan fogok fogalmazni, hogy egy bizonyos fajta javított teljesítményi értékelés, ellenőrzést tudjunk végrehajtani. Mi ehhez ezzel kapcsolatban a véleménye? Valóban megfelelő-e ez, ez az eszköz ehhez? Az adminisztrátorok részéről nagyon sok támogatást kaptam a mentetési jelentés, mentesítési jelentéshez, és például azt hallottam, hogy az amerikai számvevőszék például a jelentésének a 90%-át pontosan ilyen teljesítményértékelési jelentések alapján építi fel. Öm, Gondolja, hogy ez érdekes lenne számunkra, vagy úgy gondolja, hogy nincs rá szükségünk, és hogyha úgy gondolja, hogy talán használható lenne, akkor ugye az a kérdés, hogy az a kérdés, hogy nem a legfontosabb politikai kérdésekkel kellene foglalkozni, tehát a hibák számával, a hibák súlyosságával, azzal, hogy ezek milyen hatást fognak gyakorolni a gazdaságra, hogy, hogy, hogy tehát, hogy milyen politikai mellékhatásai lennének ennek a módszernek. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit nehéz ezt megindokolni. De körülbelül 130 milliárd euróról van szó, olyan költségvetésről, amely megosztott kompetenciákkal működik, rengeteg összeg folyik be olyan projektekbe, ahol nagyon nehéz a felügyelet biztosítása. Tehát olyan feladatról van itt szó, a bizottság előtt olyan feladat áll, amely tényleg megrázó lehet, hiszen biztos, hogy vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban ki lehet jelenteni, hogy nem megfelelőek, hogy nem megfelelően a, hajtották e- őket végre. Egyszerűen nincs olyan helyzet, amiben a biztos, bizottság valamiféle hibát el ne követne, és hát ez eléggé e, rossz helyzet így. akik a bizottság mentesítéséért velem együtt felelősek, és akik e, dolgoztak az értékelési jelentéssel, szintén bíráló jelleggel nyilv, nyilatkoztak erről. Hát úgy gondolom, hogy a bizottság számára mindenképpen bizottság előtt nagyon-nagyon nehéz feladatok állnak, amelyeket lehetetlen megoldani. Én a bizottsággal, illetve a többi szak, szakbizottsági taggal szeretném megbeszélni, hogy egyáltalán mit várunk ezektől az értékelési jelentős, jelentésektől, és és hogy meg tud, föl tudjuk-e dolgozni ezeket, illetve hogy a bizottságtól várjuk-e továbbra is ezeknek az előkészítését. És még egy pont feltűnt nekem, az, hogy a mentesítési bizottságon belül Catherine Déjasszonya folytatunk ma vitát, és ezért mivel hogy nekem a mentesítéssel kapcsolatban olyan ez az munka hipotézisem, mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy vannak bizonyos állandó prioritások az európai politikában, az Európa 2020-on belül, amelyek egyszerűen a legfontosabb céljainknak mondhatók, és esetleg mondhatnánk azt, hogy meg kellene, hogy elégedjünk azzal, hogyha a bizottság ezeket a célokat teljesíti az értékelési jelentésekben, illetve leírja azt, hogy a zászlós hajó kezdeményezések ezen belül milyen szerepet játszanak és mennyire teljesülnek. A bizottságnak mindig bizottságot mindig érheti kritika mindenféle pontok miatt, mert olyan pontok mindig lesznek, amelyek, a, amelyek nem teljeslik a feltételeket, de hogyha mondjuk megegyeznénk abban, hogy nem így járunk el, hanem úgy járunk el, hogy lesznek bizonyos kiemelt, fontos témák, egy ilyen elvárás katalógus, amelyben Föli természetesen megegyezünk, és amelyet a bizottság hajlandó végrehajtani, akkor ez a jövőben sokkal jobban tudna működni. Én így képzelem el a mentesítési jelentések összeállítását. Én úgy gondolom, hogy nem, igaz, nem igazságos az az, hogy a bizottságot megbízunk egy ilyen jelentés elkészítésével, és akkor mindig, mindig kritizáljuk utána őket az, amiatt, hogy nem tudják teljesíteni a jelentésben álló dolgokat. Én úgy gondolom, hogy amit javasoltam, az sokan, sokban megkönnyíteni a jelentésen végzett munkánkat, politikai szempontból is levenni a nyomást az intézményekről, és a, lehetővé tenni azt is, hogy megtaláljuk azt, aki úgymond valóban felelős a, a nem teljesítésért, és akkor, akkor azt is megsporolhatnánk, hogy a bizottság minket évente több kiló papírral árasszon el, hiszen mindenki tudja, hogy mennyire nehéz ennek a munkának politikailag is korrekt kivitelezése. Nyilván én ezeket a kérdéseket szerettem volna föltenni, de természetesen, ha kollégáimnak más kérdése is van, akkor azt azokat is föl lehet tenni. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló a számvevőszék képviselője, illetve ha két képviselő van, akkor nyilván mind a kettő hozzászólhat, aki kíván. Ki akarja kezdeni? Tomé úr, tessék. Eh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. A bizottság már beszélt a többi intézménynek az igazgatási két költségeiről, és most pedig a bizottság igazgatási költségeiről kell beszélni. 67%-et jelenti a bizottság költsége a teljes intézményi költségeknek. A az előző ö, során a kettes napirendi ponthoz itt is alkalmazhatok. A kilences es fejezetében ennek az éves jelentésnek a, a számvevőszék minden intézménynek az, az igazgatási költségeivel kapcsolatban azt jegyezte meg, hogy 0,1%-os hiba arány volt, és a, fel, a felülvizsgálati és ellenőrzési rendszerek a költségvetési rendeletnek megfelelően történtek meg. A bizottsággal kapcsolatban a a számvevőszék két területen állapított meg gyenge pontokat. Az egyik a szociális járulékoknak a kiszámításában és kifizetésében, az alkalmazottak esetében, és másik esetben a közbeszerzési eljárásokban. 28 esetből a megvizsgált esetekben 15-ben voltak hibák, amikor nem megfelelő kifizetések történtek hat esetben. A négy közbeszerzési eljárást illetően, amiket auditáltunk, háromban találtunk gyenge pontokat. Először az odaítélési kritériumoknak az alkalmazása során, a kiválasztási stádiumban, és hat, hasonló kritériumoknak a felhasználása több alkalommal is az értékelési folyamatban, és a kiválasztási kritériumok között is következetlenségeket találtunk. Az egyik tendert nem utasították el a kiválasztási fázisban, még pedig nem felelt meg a követelményeknek a tapasztalatokat illetően. Elnök úr, tisztelt képviselők, a számvevőszék ajánlásai mindegyik intézmény és testület esetében alkalmazható a bizottság esetében is. a személyi, az alkalmazottak személyi követ feltételeinek megfelelően a közbeszerzési előreállások során voltak gondok. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen Tomé úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, számvevészégi tagok. A bizottságnak értékelési jelentést kell kiadnia, és ennek a, valamint a számvevő jelentésnek a felmentési eljárás részét kell képeznie. A bizottság értékelési jelentése tavaly februárban jelent meg, a bíróság erre júniusban reagált véleményével. A második értékelési jelentés a bizottságtól novemberben jelent meg, és a számvevőszék egy elnöki levélel válaszolt rá. Ami az első értékelési jelentést illeti, a bíróság megáll, számvevőszék megállapította, hogy a jelentés gyenge, nem tartalmaz lényegi adatokat, és kevés hozzáadott értéket tartalmaz. A második értékelő jelentés jelentős fejlődést mutatott. A bizottság akkor minden politikai területet áttekintett az értékelési jelentésekből 2011-ben, és tanult a, lecké, tanult a, le, a tanulságokból minden területen ezt elismertük, és elismerjük, hogy ez jelentős előrelépés volt. A bizottság belátta, hogy sokkal több munkát kellett elvégezni, amelyel a számvőszék egyetértett, hiszen a második üzenet, a második értékelési jelentésben az volt, hogy még nem adtak ele, elegendő bizonyítékot arra, hogy az EU szakpolitikák mit, mit értek el. Az előadó nagymértékben jelezte azt, hogy nagy az egyetértés a bizottság és a számvevőszék között abban, hogy mire van szükség és milyen irányba kell haladni de a bíróság két dolgot mondott még az ö, igényeket ítéletően. Megfelelő adagyűjtési rendszer, amelyen meg lehet állapítani az ö, eredményeket és a hatásokat, ez az első dolog. A második dolog, amire szüksége van, ö, annak elismerése, hogy ez nem, fog, nem történhet meg egyik napról a másikra. A rendszer építőköveit helyre kell rakni, az új programozási periódus előkészítése során. A bíróság a számvevőszék ezután azt mondta, hogy ez ugye időt igényel, számos intézkedést kell elfogadni. A számvevőszék ezért azt javasolta, hogy a bizottság készítsen egy tervet, vagy áttekintést arról, hogy miként kell ezt a jelentéstételi eljárást javítani, és miként kell az értékelő jelentéseket a mentesítési hatóságnak benyújtani. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, Mr. Otbo. Köszönöm szépen, Otbo úr. Most meghallgattuk a számvevőszék állásfoglalását. Szeretném ezután Catherine Day főtitkárasszony megkérni, hogy ő is nyilatkozzon a bizottság nevében. Köszöntjük asszonyom a bizottság nevében, önni a szó. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel jöttem el újból, és köszönöm, hogy mindig meghívnak a mentesítési eljárás során mindegyik évben, hogy be, itt szó, felszólaljak. 2012. novemberében a bizottság egy második értékelő jelentést hozott létre az eredmények szempontjából. Sokan azt mondták, hogy ez a szerződésnek megfelelően készült el az 318-as cikknek megfelelően. Nos, a számvevőszéknek a véleményét meghallgattam, és tavaly meghallgattam ezt a bizottságot is, és a második jelentésben figyelembe vettük ezeket a szempontokat. Szerintünk, és örömmel hallgattam a számvevőszék véleményét, úgy látjuk, hogy a második jelentés összefoglaltabban foglalkozik a kérdésekkel, és tehát az első és a második jelentés közötti javulást tudomásul vették a szakbizottságban is. Tehát ez a második jelentés a minden program és minden költségvetési fejezet eh, esetében értékelést nyújt. Tehát most átfogó megközelítést láthatnak, és reméljük, hogy ez megfelel a parlament és a számbevőszék ajánlásainak kulcsfontosságú EU hozzáadott értékű területeket határoztunk meg, és megerősítették, hogy az alapok a pénzügyi programoknak a célját szolgálják. Ugyanakkor, és ez látszik a jelentésben, hogy vannak eh, a teljesítményt illetően változatok. Tudjuk, hogy a jelenlegi pénzügyi keret lezárodik, az idei év lesz az utolsó év a több éves eh, pénzügyi keretben, tehát eh, a közbenső értékeléseket használta fel a jelentés, épp ezért nem lehet konkluzív a mindegyik megállapítás a programok szerepét illetően. Ugyanakkor E, a tanulságokat is levonta a jelenték, jelentés, és vagy a most folyó programokban e, látszanak ezek a tanulságok, vagy pedig a többi, az elkövetkező több éves e, programokban fognak látszani. Mi felismertük a teljes, teljesítménnyel és a jelentéssel kapcsolatos szükségleteket, és úgy láttuk, hogy a számvevőszék a számvevőszéknek megfelelően a parlament és a számvevőszék ajánlásainak megfelelően látjuk, hogy valóban hasonló dolgokat kell megcélozni. A belső rendszereket megpróbáljuk javítani a következő több éves pénzügyi programokat illetően. Különböző jelentési eszközök állnak majd rendelkezésünkre, például a tevékenységi jelentés, az éves tevékenységi jelentés és a számvevőszék teljesítményi ellenőrzése többek között. Nos, a különböző inputokat össze kell fogni, és az egész folyamaton javítani, azért, hogy legyen EU hozzáadott érték, és hatékonyabbak leszünk, és az egésznek jobb hatással kell lenni a gazdaságra. Mi a parlamentre és a tanácsra támaszkodunk hogy eh, a következő több éves pénzügyi keresztben eh, erős eh, nyomon követő és értékelési rendszer lesz mikor látjuk, hogy mennyire bonyolultá kezd válni a jelenlegi tárgyalási folyamat. Reméljük, hogy nem tél, késő, hogy a bizottság egyszerűsítését támogassák azért, hogy nyomon követhető teljesítmény alapú rendszer legyen a jövőben kezdjük már a következő értékelési jelentésnek az előkészítését, és a számvevőszék korábbra kérte ezt, épp ezért próbáljuk összehangolni a jelentést az összefoglaló jelentéssel, amely júniusban jelenik majd meg. Ez azt jelenti, hogy nyilvánvalóan csak a második jelentéshez képest csak néhány hónappal tudunk foglalkozni, de azt hiszem, hogy így is összefoglaltabban tudunk együttműködni, és minden évben egyre jobb eredményeket tudunk létrehozni. Thank you very much. Köszönöm szépen, Té asszony. Akkor most megnyitom a vitát. Nagyon konkrétan nyilatkozott mindenki, ugyanakkor írásbeli kérdésekre írásbeli válaszokat is adott. Most a kollégákon a sor, hogy véleményüket elmondják. Inge Gressle kapja meg először a szót az EPP nevében. Köszönöm szépen, főtitkár asszony, hogy megint eljött hozzánk, önnel mindig érdekes vitát folytatni. Azzal a problémával kezdeném, <clears throat> ami nem csak engem, hanem más kollégákat is aggaszt, hogy milyen módon jutunk az információk birtokába. Ugye írásbeli kérdésekre írásbeli válaszokat kapunk. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ezt megteszi, ugyanakkor voltak olyan kérdések, amelyekre nem kaptunk választ. Egyrészt, másrészt pedig ez az egész túl bürokratizálja a munkamódszerünket. Nem gondolom, hogy ez így észszerű, úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a az írásbeli kérvényekhez a a mellékleteket is hozzáadnák, hiszen hogyha ez megtörténne, akkor nem kellene új kérdéseket elküldeni a válaszok nyomán. Tehát ez így sokkal eredményesebb munkához vezetne. Dali úrral kapcsolatban is ugyan ez a helyzet. Az Olaf fő igazgatójának főigazgatójától nekünk adott információk is eléggé hiányosak, és az a mód, ahogy összetákolták ezeket a válaszokat, az tényleg nem kielégítő. Ezt másoktól is hallottam. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ez így működik. Szeretném véleményét hallani arról, hogy e, ezt hogy tudjuk, ezen hogy tudunk javítani. Még, még egy-két információra lenne szükségem. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a 44-es kérdést megválaszolják, tehát például azt, hogy hány ö, jelentkező van a különböző pályázatokra, és hogy hány helyet fognak betölteni. E, ezt sem válaszolta meg kielégítő módon a bizottság. Aztán úgy gondolom, hogy ha már első körben nem válaszolják meg, akkor legalább második körben meg kellene válaszolni a, vára, vá, vá, a kérdéseket, hiszen akkor ez úgy van, hogy válaszolnak is, meg nem is. A, az 53-as kérdés a főtitkár asszony mobilitásáról szól, illetve a főtitkárok mobilitásáról. Én úgy gondolom, hogy önnek szükséges mobilnak lenni, de ezzel kapcsolatban már nagyon sok jó embert elvesztett a bizottság. mert nem valósultak meg ezek a szabályok, és például volt, volt olyan szabály, ami vonatkozott, ami mégsem mindenkire vonatkozott, hanem csak bizonyos emberekre, és emiatt vesztettek el aztán jó munkaerőket. Aztán a Michel Pöti kinevezésével kapcsolatos kérdés is problematikus. Ezzel már Barozó elnökkel is, erről már Barozó elnökkel is beszéltem. Valószínűleg ez E, az, az ilyen bizottságokkal együtt egy kiváló nyugdíj is jár. Én úgy gondolom, hogy az ilyen személy, aki magán szektorban lombizik, annak nincs helye egy ilyen jellegű bizottságban. Én úgy gondolom, hogy Petit úr személyes integritását meg lehet kérdőjelezni. Köszönöm szépen, Greszle asszony, Piba kollégája szó. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Generalsekretärin. Ich möchte an die... Tisztelt Főtitkár! Én Inge Kreszlejszához szeretnék csatlakozni a belső rotációval kapcsolatban a bizottságon belül. különféle feltételeken múlik, ugye életkor, és kötelező érvényű. Jogi, köte- jogi kötelező érvényel bír, a rotáció elve azt gondolom, hogy ami a külvilággal kapcsolatban teremtendő bizalmat illeti, a főtitkárok forgatása, val távolságot teremtünk az átláthatóságban és a demokratikus legitimitásban. Ezért nem értem, és jó lenne, hogyha válaszolna rá, hogy miért vannak kivételek, hogyan lehet igazolni ezeket a kivételeket a már felsorolt funkciókban. Azt szeretném látni, hogy miként lehet ezeket a kivételeket igazolni, hogyha egy főtitkár vagy egy főigazgató esetében, hogy őket újra kinevezhessük. Miért nem vonunk be egy bizottságot, hogy az jogalapot találjon ehhez? Kell, hogy legyen jogalap ugyanis miért nem eh, terjesztjük ki ezt a jogalmat, azért, hogy több, eh, jogalapot, hogy több, eleme, több embert bevonhassunk. Ez így nem fog működni, hogyha kivételeket fogalmazunk meg, és azt, hogy azzal, azokkal mi történik, hogyha ilyen kivételek vannak, azzal bizalmatlanságot teremtünk, tehát nagyon egyértelmű tájékoztatásra van itt szükség. Ami pedig eh, az értékelés módszerét illeti, erről szeretnék pár szót szólni. Látom, hogy a bizottságnak hatalmas feladata van, és nem tudom, hogy ezt hogy fogják megoldani. Gajeror, ön azt javasolta, elnézést, ebben nem értünk ám egyet, hogy a 2020-as stratégia és a mutatók tekintetében, valamint azok tekintetében, amit ön elmondott, az iskolát végzők esetében, akik érettségiznek, emelt szintű érettségit tesznek, a szakképzési helyek tekintetében azt képzem a bizottságtól, hogy vajon mi, miénk a politikai felelősség ebben a kérdésben? kérdésben? Akkor, hogyha a dolgok rosszul mennek az oktatási ágazatban, vajon kit büntetnek akkor az állampolgárok, akiket nem választanak meg újra? Kit nem választanak meg újra? Ez nem a mi hibánk, hanem a hely, helyben dolgozó embereké. Ha megnézzük a 2020-as stratégia mutatóit, és értékeljük azt, hogy miként teremtünk európai hozzáadott értéket, akkor az én javaslom az lenne, hogy ehelyett, és megkérem a bizottságot is, hogy figyeljenek ide, és nézzék meg, hogy bizottságként mi a hatáskörük ebben, mert csak akkor teremthetünk európai hozzáadott értéket, ahelyett, hogy csak itt talogatnánk a feladatot. Tehát ahelyett, amit tehetnénk, megnézhetnénk az infrastruktúrát, amit már egyszer megépítettek, hol van fejlesztési támogatás, miként katonai missziókban, miként segítettünk, vagy kutatási projektekkel. Ezekkel Ezekben a dolgokban közös európai értékeket vallunk, ahelyett, hogy csak úgy tennénk, hogy akarunk valamit de senkinek nincsen felelőssége ebben a kérdésben, és ez veszélyes akkor, hogyha ilyenfajta értékeléseket akarunk elvégezni. Összefoglalva az első kérdés az el, elvekre vonatkozott, a második pedig az értékelési módszerre. Geyer úr, én megtettem a magam javaslatát, esetleg hallhatnánk valami javaslatot öntől is, nem csak elméleti, elvi javaslatot, hanem gyakorlati példát a bizottságtól arról, hogy miként készhetjük el ezt az európai hozzáadott értéket az értékelésben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Bácsi Tisz kolléga, tessék. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbima generalinė sekretorija. Pagal Europos vadytų rūmų. Köszönöm szépen a főtitkár beszámolóját, a számövőszék jelentéséről, az európai ügynökségekben elég sok érdekkonfliktus, összeférhetetlenség jelenik meg, és ezt a kérdést valóban meg kell vizsgálni, és lehet, hogy struktúraváltásra is szükség lesz annak érdekében, hogy ezeket az összeférhetetlenségeket elkerüljük. Nem gondolja úgy, hogy a jelenlegi helyzet nem kielégítő? Nem kellene az alap, alapjaiban megváltoztatni és ezt a helyzetet és egy új rendszert kidolgozni ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen, Bác Tász a következő hozzászól. Köszönöm szépen, elnök úr. D. asszonyt szeretettel üdvözöljük. Itt vagyok, itt vagyok, itt a meldökségi asztal, asztalnál ők. Láttam, hogy kétségbe esetten nézett körbe, hogy ki is honnan szól valaki. Én a dohány rendeletre és a Dali esetre szeretnék koncentrálni. A szolgálatok között volt konzultáció, illetve kellett volna, hogy legyen konzultáció a dohányt illetően, de nem történt meg. Július 10-25-i levélben, amelyet a főigazgatóságnak küldött, azt írja, hogy mivel ez az eset politikai szempontból nagyon érzékeny, ne, nem igazán van szükség erre a szolgálatok közötti konzultációra. Mit ért a politikai érzékeny pontok alatt? Hogyha megnézi azt a 156 kérdés, az arról szól, hogy az októberi európai tanács után vagy addig a javaslatoknak a bemutatása nem időszerű. Igen, Tudom, hogy ez néha megtörténik, de a szolgálatok közötti konzultáció, a szolgálatokon belüli konzultáció az egészen más, mint a javaslatok bemutatásának az elhalasztása. A szolgálatok közötti konzultációt csak azért elutasítani, mert a, a tanácsa kötött megállapodás alapján így kellene tenni? Hiszen legutóbb a tanácsülés az az eurókrízissel, válsággal foglalkozott, nem a e, dohány kérdésekkel e, és az átláthatósággal foglalkozott. Barozó úr azt mondta, hogy a WHO rendelkezéseit megsértették. Mert nagyon sok embernek van kapcsolata az, a dohányiparral. Épp ezért felmerül a kérdés, hogy bevált gyakorlat-e az, ez. A szankónak lehet, hogy van kapcsolata a dohányiparral, ez természetes is, de Azért normális dolog az, hogy a, a titkárságban dolgozó embereknek e, kapcsolata van a dohányiparral, mielőtt a szolgálatok közötti konzultáció megtörténik? Nagyon érdekel erre a válasz. Ha megnézzük a kérdések listáját, a 17-es kérdésben minden olyan kapcsolatról szól, ami a hivatal, tehát a tisztviselők és a főtitkárság között van, és a megállapítás, amit itt tesznek, az azért eléggé erős. Tegnap egy október 16-ai levelet nyilvánosságra hoztak, amelyben ön azt írja, hogy lemondott Dali úr. Na most ez miért nem része a kapcsolatnak? Nyilvánvalóan akkor van ön és a dohányipar között kapcsolat. E, tehát a kérdés felberül, hogy voltak-e más közvetlen kapcsolatai, hiszen bizonyos szervek világosá tették, hogy a dohányrendelettel kapcsolatban vannak fenntartásaik. Néha önt, mint a 28. biztost szokták jelölni, tehát az Európai Bizottságban ön egy legmagasabb szinten szerepel, e, e, akkor a panaszokat illetően valóban van a nyomon követésre e, ideje? Gressle asszonynak a kérdése is fontos. Én a Philip morris való megállapodásra szeretnék visszamenni 2004-re. Vannak olyan megállapodások, amelyek úgy nézhetnek ki, mint a bizottság és az, a dohányipar közötti megállapodások? Hallott-e olyan egyezményekről, vagy ez csak kitaláció, hogy a bizottság a dohányiparnak megfelelő döntéseket hozott. Szabkovics úr 2012-ben részt vett egy ülésen, a 900-as szakértői csoport ülései keretében, amely a bizottság területére tartozik. Szabkovics képviselő is ezt mondta. Szeretném megkérdezni önt, hogy mi a jelenlegi helyzet, hol tart ez a szakértői csoport, és szeretném, hogyha elmondani, hogy mi a véleménye a sajtó ö, kijelentéseiről, hogy egy magas szintű csoport ült össze egy ideje, ö, amely jelentős adminisztratív terhet rót ránk. Stoiber úr azt mondta, hogy az EU szakértői csoportja azért hívja össze az adott ágazat szakértőit, hogy megvitassák a dohány irányelvet, ez igaz? És igaz-e az, hogy amit ön rendszerint egy szakértői csoportban csinál, aminek az a célja, hogy csökkentse az administratív terhet az üzleti ágazaton, valamint a közférán, vagy ez, vagy ez szokatlan? Ezek az én kérdéseim. Hát Köszönöm szépen, Derek von kolléga következik. Yeah, uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kicsit visszairányítani a költségvetésre, általában még a költségvetésre a vitát. Az általános Európai Uniós költségvetés, és ezen belül a bizottság költségvetése. Ugye minden évben nagyon nagy harcot folytatunk a kifizetési eh, előirányzatokról a tanácssal, ők nem szeretnek ők nagyon szeretnek elkötelezettségeket vállalni, de a kifizetések oldalán pedig nem hajlandóak teljesíteni, még azokat sem, amelyekről pedig már megáll, megállapodtunk, és így ennek közve, következményeként vannak olyan már szerződéses ö, ö, kapcsolatok, amelyeket nem, nem tudunk megfelelni, valamint egy sor késedelmes kifizetése kerül sor. Ön véleménye szerint lesz-e pénzügyi konzekvenciája annak, hogy az elmúlt években késedelmes kifizetések voltak, illetve hogy ez igaz lesz-e majd 2013-ra is. Másik kérdésem az alkalmazottakkal kapcsolatos. Önök szerettek volna 5%-os csökkentést a eszközölni, mondjuk 5 éven keresztül évenkénti 1%-osan. Elemezték -e ennek következményét? Tudják-e azt, hogy a bizottságra ez milyen hatással fog majd illetve az összes európai intézményre nézve milyen hatással jár majd. Harmadik kérdésem pedig ugye a szakbizottsághoz is szól, nem csak önhöz. Mi szeretnénk a bizottság költségvetését ellenőrizni minden évben, ugyanakkor biztosítani szeretnénk azt, hogy minél költséghatékonyabban dolgoznak. <clears throat> Vannak-e olyan elemzések, amelyek arra azt tekintik meg, hogy a képviselők által beküldött kérdésekre való válaszadás mennyibe kerül a bizottságnak és különösen a Költségvetési Bizottság, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság kérdéseire adott válasz mennyibe kerül? Elnök, köszönöm szépen, Liberácki kolléga a következő hozzászóló. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem wrócić do wątku podniesionego. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd e, menjek vissza Balcsétis e, úr szavaihoz, és Tasz úr kijelentéseihez. A főtitkár úr elkerülte minden áron a párbeszédet a érdekkonfliktusokról, e, összeférhetetlenségről. Vajon a bizottságtól tanult-e valamit a számvevőszék jelentéséből az összeférhetetlenségről, vagy a főtitkár úr elmondaná nekünk, hogy nincsen több probléma, hogy már nem kell több számvevőszéki jelentés, és, és higgyünk-e önnek, amikor azt mondja, hogy nincsen összeférhetetlenség, és hogyha bármiféle rossz cselekedet megtörtént, akkor Libera Bali úr már felmentették. Köszönöm szépen! Én most. Libe frakció nevében még szeretnék egyet kérdést feltenni. Stász úr is említette a magas szintű csoportot, és hogy ez, ez a csoport az administratív terhekkel foglalkozik. Én egy külön esetről szeretném kérdezni önt. Ugye ennek a magas szintű csoportnak a, magát a létezését meg lehetne kérdőjelezni. Ezt megkérdőjeleztük. Az írásbeli válaszában ön azt nyilatkozta, hogy ez az, ez az administratív költségek ex ante vizsgálatában úgy szerepel, mint egy külső intézmény. Ezt a nézőpontot kicsit ki tudná részletesebben fejteni, ugyanis a 2015-ig tartó időszakban folytatni fogja a munkáját ez a csoport, és lesz-e egy belső, és, és mi, miért gondolják azt, hogy a belső ellenőrzés mellett siker, szükséges még egy ilyen csoport munkájának az elindítása is. Jelenleg több hozzászóló nem jelentkezett. Úgyhogy most visszadom a szót Catherine Day asszonynak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdést kaptam. Próbálom le- ledolgozni őket. Ami a parlamenti kérdéseket illeti, ha jól emlékszem, tiz, több mint 12 ezer parlamenti kérdést kapunk évente, amely rengeteg feldolgozást és elemzést, munkát és fordítást igényel és a bizottság erre, erre nem, képez, nem, ké, nem képzett költségvetést, bár beszéltünk a parlamenttel arról, hogy miként lehet ezekre a kérdésekre válaszolni, az a, úgy, hogy a csök, költségeket csökkentjük. Hadd mondjak egy példát. Nagyon gyakran olyan kérdést tesznek föl, amelyben információt kérnek, amely már elérhető. Kérem, hogy ezeket az információkat próbálják maguk megkeresni a megadott webcímen vannak olyan kérdések, amelyek régiókra vona, lebontva kérdeznek, strukturális alapokról, és ezek egyéni eh, régiókra vonatkozó kérdések formájában érkezik meg. Azt gondolom, hogy nagyon sok módon lehetne gazdálkodni a kérdések által felmerülő költségekkel és az információkkal, amelyet a parlament igényel tartalmi megszorítást is alkalmazkodtunk, hiszen nagyon hosszú válaszokat ír, írnak a kollégák, amelyek nem feltétlenül válaszolnak a kérdésre, inkább megismétlik a kérdést. Meg szoktuk neki mondani, hogy elég, hogyha válaszolnak a kérdésre. Az a célunk, hogy megadjuk a két információt a lehető leggazdaságosabb módon. Hogyha Gressze asszony nem kapta meg a válaszainkat a kérdéseikre, akkor sajnálom, de mi elköltük azokat? minden kérdéseire, minden kérdésére, 44-esre is. Időben elküldtük a szakbizottságnak. Nem tudom, hogy miért nem érkeztek meg. Ez egy általános elv, nem lehetek kivételeket tenni. Azt gondolom én, hogy a mobilitás jó dolog. Nagyon sokat mozogtam én is a saját pályám során nagyon hasznos számomra a főtitkárként az, hogy nagyon sok szakpolitikai területen dolgoztam a bizottságban, ezt mind össze tudom tenni, de a bizottság kollégiumának a hatásköre az, hogy döntse ennek a kérdését, hogy kit hova oszt be, nem nekem kell erről véleményt alkotni. Vannak szabályaink, de vannak olyan szabályok, amelyek általánosak is vannak, amelyek alól vannak kivételek. Ami az értékelést illeti, ez hatalmas feladat, egyetértek. Segítene számunkra, ha egyetértenénk részletesebben arról, hogy mit szeretnénk a 318-as cikkről szóló jelentéssel elérni hiszen az e- Európa 2020-as célkitűzős monitorizása sokkal nagyobb feladat, mint a megvalósítás E, monitorozás az EU finanszírozott programok esetében. Tettünk javaslatot a következő pénzügyi e, tervezési időszakra, hogy a strukturális alapokkal a 2020-as célokat kéne elérni, ez erre még egyetértést várunk, és aztán részletekben kell kidolgozni a tagállamokkal, hogy ezt miként lehet elérni tehát jogi alapra van szükségünk először, aztán a keretet kell kidolgozni, és akkor meg tudjuk alkotni azt a monitorozási rendszert, amelyel idővel nyomon tudjuk követni a teljesítést az EU finanszírozások esetében. Az európai költségvetés nagyon kicsike, összehasonlítva nemzeti költségvetésekkel a célterületeken, ezért mindig európai hozzáadott értéket keresünk, ez, ez, ez teremti meg a különbséget, katalizálni szeretnénk a helyi fej, fejlődéseket. Ami az ügynökségeket illeti, felidézném, hogy a parlamenten együtt hosszú időt töltöttünk el azzal, hogy megnézzük, hogy miként építjük fel az ügynökségeket. Múlt év végén egyetértettünk abban a tanács, a parlament és a bizottság között, hogy fokozatosan megpróbáljuk átalakítani az ügynökségeket, azokat, ahol a struktúrák már nem úgy működnek, hogy kéne. Ez nem harmonizált ö, ö, hozzáállást jelent ügynökségenként, hanem azt jelenti, hogy egyes ügynökségekben nincs is jelen a bizottság, máshol nagyon nagy a vezetőség, és így tovább. Egyetértés van már tehát arról, hogy ezt hogyan kezeljük. A bizottság úti tervet dolgozott ki múlt év végén arról, hogy miként fogjuk ezt lefolytatni, fokozatosan fejlesztve az ügynökségek struktúráját. De el kell mondanom, hogy a bizottság nem felel közvetlenül az ügynökségekért, hiszen ezeket a bizottságnak van egy helye a vezetőségben, de nem felelünk közvetlenül a munkájukért. Megteszük a tőlünk telhetőt, de a felelősség közös. Ami a Dohány termékek irányelvét illetően azt gondolom, hogy rá kell mutatni, hogy abban a feljegyzésben, amit a jogi osztály vezetőivel írtam alá együtt, nem mondtam azt, hogy szolgázatközi konzultációra van szükség. Azt mondtam, hogy az indítás késhet. Szeretném, hogyha ezt helyreigazítanák. Azt gondolom, hogy fontos elmondani, hogy a jogi szolgálat és a főtitkárság horizontális munkát végez, a bizottsági javaslatokat igazítják hozzá a bizottság által elhatározott szabályokkal. Felelősek vagyunk a koherenciáért, a bizottsági szakpolitikákért. El kell érnünk, hogy a bizottság tiszteletbe tartja a parlament keretelveit, és hogy figyelemmel vagyunk a szubszidiaritásra, az arányosságra is. A minőségért is szeretnénk felelni, különféle szakpolitikákat tettünk, vettünk figyelembe a javaslatok kidolgozásánál, és nincsenek utolsó pillanatban el, e, elintézhető szak, ö, e, ö, e, rendelkezéseink. Meg kell néznünk az üt, ütemezését a kérdéseknek, meg kell néznünk, hogy milyen kérdések szerepelnek a napirenden, milyen külügyi intézkedések történnek, ideérve a parlament plenáris üléseit, vagy a tanácsüléseket. Sajnos adott egy olyan helyzet, amelyben nagyon sok dokumentum szivárgott ki és a külvilágnak az a hajlama, hogy a dokumentum első tervezetét kész tervezetnek, e, bizottsági javaslatnak kezeli, ami nem igaz. A bizottságnak akkor van javaslata, hogyha azt a kollégium elfogadta, és a tervezeten még nagyon sok e, változtatás történhet. Mindez része az én mindennapi feladataimnak, ezt végzem el a jogi szolgálatban dolgozó kollégáimmal annak érdekében, hogy a Szangó főigazgatóság szolgálatközi párbeszédben nem, vesz, nem kezd bele a horizontális kérdések lerendezése előtt, és amikor ezeket a standard gyakorlatokat elfogadtuk, mielőtt a javaslatot megtették, és azt a tanács és a parlament elfogadta. A WHO szabályok, amelyet a, amelyért a bizottság nagyon keményen dolgozott, ezeket tiszteletbe tartják. Szerintem nem lenne észszerű azt mondani, hogy csak a javaslattevő intézetnek kéne a képviselők véleményét meghallgatni. A bizottságnak nagyon nyílt munkamódszere van, mi a problémaellenzéseket megjelentetjük, úti terveket, hatástanulmányokat jelentetünk meg, Mindezek figyelmet vonzanak az érteketek részéről, mindazokkal, akik, akik szeretnék, hogyha a hangjukat hallhatnák. Tehát egyetlen nem szokatlan az, hogyha a főtitkár meghallgatja az érdekelt feleket a munkaterület sok részéről. Ez a mi kötelességünk, hogy meghallgassuk őket. Az az e-mail, amit a Swedish Macsnak küldtem október 16-án, ez egy tájékoztató levelt, amelyel elérhető információkat e- e- erősítettem meg ismerik a helyzetet, amit Dali biztos úr indított be. Szerintem udvariaság volt részemről az, hogy tájékoztattam őket arról, hogy lezárták a vizsgálatot, és az e-mail csak uh, igazolta azt, amelyet a bizottság sajtószolgálata már megjelentetett. Ez csak egy formális uh, üzenet volt a, az érintett vállalatnak, amely korábban már nyilvánosan elérhető volt. Nem tudok mm, a 2004-es dohány eh, egyezmény részleteiről, ehhez nem tudok hozzászólni. Ismerem azt a munkát, amit az eh, alelnök eh, végez a szakértői csoportokkal, nagyon szorosan együttműködtünk, áttekintettük és frissítettük a különféle eh, eh, szakértői csoportok együttműködését a főigazgatósággal. Erről az alelnök eh, jelentés is készített. Számos gyakorlatot találtunk, amelyet össze kell igazítani. Az én osztályom együttműködik vele, és az, ide, és az illetékes főigazgatóságokkal azért, hogy az, azok az embereket, füge, akiket független szakértőknek tartunk, valóban azok is legyenek, és ne képviseljenek egy olyan vállalatot, amely ki, kiment a tőzsdére. Tehát most tekintjük át ezeket a szakértői csoportokat, minden a szabályainkhoz igazítjuk az ő munkájukat, meg elérjük azt, hogy teljesen átláthatóak legyenek, és a, a Stoiber úr által elnököd magas szintű csoportról is kaptam egy kérdést. Először is nem tudom, hogy mi történik 2014 után. A mandátumról ez a szakbizottság döntön, döntött, lehet, hogy nem hosszabbítják meg ezt a megbizatást. Az a tény, hogy Stoiber úr egy ülésen egy levelet mutatott be, amit ő kapott, ez egyáltalán nem szokatlan. Rengeteg információt kapunk és kérést arról, hogy hozunk szóba dolgokat. A nagyon gyakran nem kívánt véleményt is kapunk, amit meg kell vizsgálni, ez nem a rendszeres munkánk része. Mindez elérhető a főtisztkárság honlapján, tehát nem egy szokatlan dolog. Az a tény, hogy ezt kiemelte a média, ez egyáltalán nem szokatlan. Szám, számos ilyen levelet kapunk. Ez az ő feladatuk, hogy ezeket megnézik, hogyha a jogalkotásnak ez teher, akkor ők, nekik is meg kell vizsgálniuk, hogy mi a feladatuk. Az elnök úrtól kaptam egy kérdést a hatástanulmányról. Örülök, hogy elmagyarázhatom hogy a bizottság miért hiszi azt, hogy jó helyen van ahhoz, hogy hatástanulmányokat készítsen saját javaslatairól. Azt gondoljuk, hogy a bizottság kultúrája jelentősen átalakult a hatástanulmányok következtében, és Hiszem, hogy a külső értékelések a, szakbizo- a szám- számvevőszéktől és más testületektől megmutatták, hogy a bizottság eh, felkészült ezre. Miért kell nekünk hatástanulmányt készíteni? Eh, a választási lehetőségeket vizsgáljuk meg egy javaslatétel előtt. A bizottság eh, nem akar, hogy megkössék a kezét, nem kéne, hogy a munkáját külső, külső testületek végezzék el. A hatástanulmány része annak a módnak, ahogy a bizottság különféle kérdéseket megvizsgál gazdasági, környezetvédelmi, szociális szempontból, megnézi azoknak következményét, költsés, költségét és esetleges hatását, és végül ezek alapján dönt, hogy miként lehet ezek között egyensúlyt kialakítani. Persze lehetséges a bizottság a döntése után, választása után javaslatot benyújtani, akkor lehetséges a külső testületeknek ezt megvizsgálni és dönteni arról, hogy vajon értik-e, egyetértenek a bizottság döntésével. Nagyon jól együttműködünk az Európai Parlament igazgatóságával, amely azzal a célra jött rá, hogy egyrészt a bizottság hatástanulmányának minőségét vizsgálja, másrészt a, a, a parlament módosításainak hatástanulmányát végezze el. Csak a sorozat fontos, a dolgok sorrendje. Szerintem a bizottság nem tehet javaslatot hatástanulmány nélkül, hiszen mérlegelni kell a következményeket, utána ki kell választani a, meg, a megfelelő információk alapján a megfelelő döntést, a politikai döntések alapján is, de amint a javaslatot megtették, a hatástanulmány megjelenik annak teljes teredelmében, azt mindenki elolvashatja, ott vannak mind az adatok, amelyeket a bizottság összegyűjtött. Ezeket el lehet érni azután, hogy a bizottság javaslatot tett, de szerintem nem lenne jó ötlet, ha ezt nem a bizottság végezné el ezt a feladatot. Kaptam egy kérdést a kifizetések előirányzatok kifizetéséről. Minden éves költségvetésben számos ilyen van, ezek segítenek nekünk ahhoz, hogy kifizessük a számláinkat, mindenki tudja, hogy egy pénzügyi periódus végén sokkal jobban, össz, sokkal jobban az egyensúly a kifizetési kérelmek és a rendelkezés álló keretek között. Minket aggaszt az, hogy nincs elég pénzünk a számlák kifizetésére, amelyeket jogi kötelességünk kifizetni, és hogyha át kell ütemezni a kifizetéseket, akkor kamatokat is kell majd fizetnünk másképp nem tehetjük meg. Annak ellenére, hogy többször elmagyaráztuk, hogy mi a helyzet, folyamatosan csökkentették a költségvetési előirányzatot, és ennek nagyon nem örülünk. Az személyzet 5%-os leépítésének következményeit megvizsgáltuk, megnéztük, hogy a munkaórák hatását is, miként befolyásolja ez a személyzetcsökkentés, beszélünk más intézményekkel is, próbálunk közös intézmény belül, intézményen belüli megoldásokat találni, hogy ellensúlyozzuk annak a hatását. Um, I've run through the, the questions if I've missed. Azt hiszem, hogy eh, megválaszoltam a kérdéseket, eh, hogyha nem kifelejtettem valamit, akkor kérem szóljanak. Ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen, de asszony, hogy megválaszolta a kérdéseket. Eh, most akkor egy második körben Keeper kolléga, vagy Piper kolléga. Köszönöm szépen a válaszait, főtitkár asszony. Eh, nagyon intenzíven válaszolt meg néhányat közülük, az én kérdésemet azonban nem. Tehát ami a jövőbeni értékelést illeti, és azt, hogy ezen belül meg kéne mérni az európai hozzáadott értéket. Azt mondta ön erre, hogy ez, erről a tagállamokkal kell beszélnünk, majd meglátjuk, hogy ez, ezt így meg lehet-e oldani a bizottságra nézve is. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amely mint az Európai, az Európai Parlamentet, mint társ jogalkotót igenis érinti. Az európai hozzáadott értékkérdést a regionális politikában és az általános értékelésben is nagyon fontosnak tartjuk, és eb, ezt ebbe be akarjuk vonni. Egy második pont a rotáció elve. Hadd kérdezzek valami nagyon konkrétat. Amikor azt mondja ön, hogy ez szabály, de vannak alól a kivételek. Hadd kérdezzem meg, hogy az adott esetek, vagy az ide sorolható esetek hány százaléka tartozik a rotációs elv alá a bizottságban? Ez volt az első, teljesen konkrét kérdésem. Második kérdésem. Vannak-e olyan kritériumok, jogilag kötelező kritériumok, amelyek előírják a rotációt? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Bárté a következő szó. Köszönöm szépen. Köszönjük Déj asszonynak a válaszait. Néhány kérdésem lenne. Azt kérdeztem, hogy az e-mailen kívül, amit Peron úrnak küldött, volt-e még más kapcsolata, kapcsolatuk? Úgy látszik, hogy nem tekinti kapcsolatnak az e-mailt, ami elég furcsa. Hát akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy hogy a svéd gyufaipar vállalkozásával volt-e további kapcsolata. És az, dohány irányelvvel kapcsolatban ö, mi a helyzet. Ö, az e-mailt illetően, amelyet Peron úrnak küldött, az első alkalom volt, hogy olyan valaki, aki személyesen panasz nyújtott be, azt személyesen tájékoztatták a nyomankövetésről? Aztán mondta, hogy még volt valami, amely a szolgálat közi konzultációk során nem került szóba, mert a kiszivárogtatásnak a veszélye túl nagy volt. Milyen intézkedéseket tettek, hogy ne történjen kiszivárogtatás? Hogyha ilyenfajta aggályok merülnek föl, az azt jelenti, hogy bizonyos jogalkotás késleltethet? Köszönjük szépen, Greszle asszony! Köszönöm szépen a válaszokat. Igaza van a 44-es kérdéssel kapcsolatban a melléke, mellékletet nem kaptam. Meg ugyanakkor a mobilitásra kapcsolatban megkérdezném, hogy melyik főtitkár maradt 7, évnél tovább állásában. Aztán Stász kolléga is megemlítette, amit én is szeretnék kérdezni, tehát az a kezdeményezése, amely a dohány irányával kapcsolatos, azok akik a 2004-es megállapodást kitárgyalták, azt mondják, hogy mindig is világos feltétel volt, hogy a dohányról szóló irányelvet nem akarják megváltoztatni mert ez nem állt érdekébe a dohányiparnak. Most az rendben van, hogy a helyzet ugyanaz marad, ami maradt, de úgy gondolom, azt kérdezném, hogy mivel ön igazán okos tisztviselő, annak tartom önt, nem gondolta, hogy ez a, e, ez a viselkedés visszahathat önre, negatív hatással lehet önre. Nem tudom elképzelni, hogy hogy történhetett ez meg, különösen akkor nem, hogyha a, elgondoljuk, hogy a jogalkotásban megfelelő stabilitás volt. most az Európai Bizottság és a dohány vállalat kapcsolatáról én is eh, kérdeztem önt, ezt a választ nem, eh, ezt a kérdést nem válaszolta meg. Legalább 15 olyan tisztviselőről tudunk, aki a eh, dohánylobbinak tagja volt. Most azt kérdezném, hogy önöknél vannak-e szabályok az ilyen alkalmazottak lobby tevékenységét illetően, illetve hogy ezek megfelelőek-e az ön véleménye szerint? tehát a jelenleg érvényes szabályokat megfelelőnek tartja-e? És milyen mindig úgy gondoltam, hogy a szerződéses ügynökökkel kapcsolatban vannak nagyon szigorú szabályok, de nagyon jó lenne, hogyha az alkalmazottakra vonatkozó szabályok is legalább ilyen szigorúak és világosak legyenek. 30-as kérdés, ami arról szól, hogy az ellenőrző bizottság jelentés, jelentéséről értesült-e a Dali ügyben, és megkérdezem, hogy ezt most bepotolták-e. Elnök, köszönöm, Liberácki úré végül is a szó. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr. Elnézést kérek, hogy megint hozzászólok, de egyetlen szóban sem válaszoltak a kérdésemre. Azt hallottuk, hogy az összeférhetetlenség kérdése nem számít. Ezért szeretném feltenni a kérdést, hogy a számvevőszék jelentéséből vontak el következtetéseket. Hogyha nem merül fel az összeférhetetlenség kérdése, akkor kérem, eh, tájékoztasson bennünket. És akkor mondják azt, hogy ne piszkálják a főtitkárt. De hogyha nem ez a helyzet, akkor kérem mondja meg, hogy milyen tanulságokat vontak le. Köszönöm szépen, jelenleg nincs több jelentkező a hozzászólásra, úgyhogy megadom megint főtitkárasszonynak a szót és válaszadás lehetőségén. Thank you very Nagyon szépen köszönöm. Az első kérdés életen, a jövőbeli értékelésekkel kapcsolatban nyilvánvalóan az intézmény közi együttműködésről azért beszéltem, hogy a teljesítmény értékelése előtt nyilván szükség van a keret megalkodására. Tehát egyet értek önökkel, és a bizottság épp ezért naponta tanácskozik a tanács a bizottsággal a több éves pénzügyi keretet illetően. De szükség van a keretre, mielőtt nyomon lehet követni. Mi mindent tőlünk telhetőt megtehet tettünk, hogy az új keretnek az alapjait megteremtsük, de most már az együttdöntési eljárás keretében létre kell hozni ezt a rendszert. De ezt egyik napról a másikra nem lehet megtenni, de mindenkiben benne van a szándék, hogy teljesítmény alapú rendszert hozzon létre. És nyilván van egy egyszerűbb rendszer védelmére szeretnénk létrehozni egy rendszert azért, hogy a szabályokat jobban tudjuk teljesíteni. Hallottuk, hogy a jelenlegi rendszer az túl összetett, bonyolult, és hibaforrás oka. Tehát épp ezért kell meghatározni a jövőbeli kereteket, és épp ezért kértem az intézmény közi segítséget. Én nem vagyok az emberi erőforrás főigazgatója, épp ezért a rotációkat illetően nincsenek itt az adatok, de a mobilitással kapcsolatos 9-es szekció van, benne van a válasz abban a, arra, amit itt kérdeztek. A biztosok testülete határozza meg, hogy a főigazgatókat hogy lehet lemondatni. Ennél nem tudok többet mondani én ennek a testületnek a döntésének vagyok alávetve. Megerősítem, hogy a e, dohány irányelvvel kapcsolatban nem teremtettem e, kapcsolatot a dohányimbarral, csak annyi kapcsolatom volt Dali biztos úrral kapcsolatban, hogy én az üdet átadtam az Olafnak. Az osztályomnak a kapcsolatait már a parlamenti válaszokban dokumentáltuk. Stász úr, nagyon szeretném megoldani az ön által feltett kérdéseket, ugyanis nagyon fontos, hogy megbeszéljük, a kiszivárogtatás kérdését. Nagyon fontos, hogy a bizottság különböző osztaja és kabinetei között lehetőség legyen a bizonyos gondolatoknak a megvitására, megvitatására. Lehet, hogy ezek közül nagyon sok nem fog megvalósulni, de Eh, hogyha ezeket, ezek kiszivárognak, mint eh, bizottsági javaslatok, eh, akkor nagyon sok időt kell azzal történni, hogy megmagyarázzuk, hogy ezek, ezek nem fognak megvalósulni. Nyilvánvalóan mi a biztonsági helyzetet megvizsgáltuk, és, és esetenként kell vizsgálni, hogy honnan, hol történt a kiszivárogtatás. A 2004-es dohány megállapotásnak nem voltam része, tehát ezért nem tudok erre reflektálni. Azt illetően, hogy az emberek mit csinálnak, miután elhagyják a bizottság alkalmazását, azt hiszem érthető, hogy ezek az emberek más munkát vállaljanak. Nem hiszem, hogy az, hogy a bizottságnak dolgoztak, az akadálya lehet annak, hogy akármilyen másfajta foglalkozást vagy munkahelyet választ, választhassanak. Megvannak erre a szabályok, és szigorúak, ezeket kell alkalmazni. az ügynökségeket illetően, tehát azt a vádat illetően, hogy nem válaszoltam rá, én azt hittem, hogy megválaszoltam. Egy tevékenységi tervet állítottunk össze ezzel kapcsolatban, és a számvevőszéknek az összeférhetetlenséggel kapcsolatos megjegyzéseit figyelembe fogjuk venni, de hát ez egy nagyon friss jelentés, tehát amikor a tanácssal és a parlamenttel a közös megközelítést összeállítottuk, akkor megegyeztünk eh, abban, hogy például az igazgatási testületek hogyan eh, jelölnek ki tudományos eh, testületeket, és a többi. Tehát ezért próbáltuk, ez egy bonyolult kérdés, ezért próbáltuk egy közös megközelítést alkalmazni. És az ügynökségeknek az igazgatási testületében való részvitelénkön keresztül ezt végre is fogjuk hajtani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Äh, jetzt hab... Köszönöm szépen. Gressle asszonynak van még egy kiegészítő kérdése. Elnézést, még a 44-es kérdése vissza kell, hogy térje, mivel ott az áll, hogy az alkalmazottak hány százaléka nem vett részt konkurban, illetve a, a következő kérdés az AD és AST fokozatokra kérdez rá, és az már a mellékletben nincs feltüntetve. Valószínűleg nagy, magasabb fokozatú alkalmazottak sem vettek részt a konkurban, és e, nagyon e, szeretném, hogyha erre a kérdésre teljesen konkrét választ kaphatnék a főtitkárasszonytól. Ja, der Kollege Stas uh, macht mich drauf auf. Stas kolléga is valamire fölhívja itt a figyelemet, mert igen. Igen, én is egyetértek Gressle asszonynal, úgy gondolom, hogy nem kaptunk erre választ. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valaki, amíg hozzá szeretne szólni a szakbizottsági tagok részéről? Nem. Akkor én is szeretnék még egy kérdést föltenni föltitkárasszonynak. Kollég, Liberecki kolléga említette a korrupció elleni harc kérdését. Tudja, hogy Dali úrra kapcsolatos téma itt felmerült, a környezet, az eset is, és az is, hogy milyen következtetéseket tudunk ebből levonni. Nyilván itt felmerül az Európai Parlament ellenőrző szerepe is, itt mi szerintünk nekünk van jogunk a, egy magyarázatot kapni. Martin Schulz is hozzáfordult a bizottsághoz és Barózó úrhoz azzal a kéréssel, hogy a parlamentnek sokkal jobb hozzájutást kell e, e, biztosítani a tagállami dokumentumokhoz és e, mindenféle iratokhoz. Na most a korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatban az ön értékelése érdekelne még engem, mégpedig az, hogy a jelenlegi szabályzat megfelelő minőségű-e ahhoz, hogy a hogy meg tudja védeni a bizottság alkalmazottait az olyan kísérletektől, amikor megpróbálják őket véleményváltásra ösztönözni anyagi eszközökkel hiszen nagyon fontos lenne az alkalmazottakat minél jobb védelemmel ellátni, amikor ilyen fontos ügyekkel foglalkozni. Kérdezném tehát, hogy ön szerint a jelenlegi szabályok erre alkalmasak-e, vagy optimálni kellene őket, javítani kellene a szabályozáson. Köszönöm szépen. Tehát még egyszer mondom, szakbizottsági tagok nem akarnak hogy több máshoz hozzászólni, úgyhogy visszadom a szót ismét D asszonynak. Köszönöm szépen. Kezdjük az utolsó kérdéssel. Hiszek abban, hogy a magatartási kóze, a bizottság magatartási kódexen nagyon szigorú szabályokat vett fel, és ha megnézik, ez nagyon eltér az egyes tagállamok gyakorlati, gyakorlatától és nemzetközi szervezetékétől. A bizottsági magatartási kódex nagyon szigorú, biztosíthatom önöket, hogy szigorúan meg is valósítják normális körülmények között akkor alkalmazzák, hogyha valaki elhagyja a bizottságot, előire egy olyan időszakot, amelyen belül nem vállalhatnak olyan munkát, amelyet a bizottság nem hagyott jóvá, és ennek érdekében a bizottságot egy tanácsadói, etikai tanácsadói csoport támogatja. Érdekes és releváns rámutatni arra, hogy ez a kódex nem csak a bizottságra vonatkozik, hanem magas hivatalnokokra és más közösségi intézményekben. A bizottság tehát a legszigorúbb előírások szabályai alá esik. Kaptam egy kérdést Michel Petit szeretvéről. Nagyon érdekes megnézni azt a tényt, hogy Petit úr 2007-ben hagyta el a bizottságot, és teljesen eh, alkalma, eh, alkalmazta a rá vonatkozó szabályokat. Az a tény, hogy most egy jogi cégnél dolgozik 2012-ben szerintem teljesen normális, hogyha évekkel ezelőtt hagyta itt a bizottságot. Nem tudom, hogy milyen további információt vár tőlem ebben a kérdésben de ez csak illusztrálja azt, hogy a szabályokat miként alkalmazzák. Ezt elmondtuk írásban is, szóban is. Az ő beosztását kapcsolat, beosztásával kapcsolatban. Gressle azt, hogy nagyon szívesen válaszolok az ön minden kérdésére, de a 44-es kérdés azt kérdezte, hogy 2011-ben milyen sikeres versenyvizsgával töltöttek be, hány, sikeres, hány beosztást töltöttek be sikeres versenyvizsgával. Szerintem ezt az adat, ezeket az adatokat megadtuk önnek, de hogyha még mindig hiányzik valami ön számára, akkor azt majd továbbra is megadjuk. De ez az adat most nem tudom előkapni a kis ujjamból. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank für die Köszönöm szépen eh, annak megerősítését, hogy eh, ezzel kapcsolatban írásos választ tudunk kapni. Azt javasolom, hogy tényleg pontosítsák a választ még írásban. Nincsen eh, jelenleg több hozzászólási igény. Megkérem akkor a jelentéstevőt, hogyha kíván szólni, akkor szóljon. Nem? Úgy tűnik, hogy nem. Számvevőszék részéről van igény hozzászólásra? Nem. Úgy tűnik, hogy tőlük sincs. Akkor nagyon szépen köszönöm Catherine Day főtitkárnőnek, hogy eljött a szakbizottságunkhoz. Köszönöm szépen a, válaszok, a kérdésekre adott válaszait. Legközelebb találkozunk. Köszönöm szépen. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt. Ezzel akkor letudtuk a 12-es napirendi pontot, és a következő napirendi pont a 13-as mégpedig egy külön jelentésről van itt szó, a kohéziós alap felhasználásáról a tengeri kikötők közleskedési infrastruktúrájának kutatás finanszírozására Boguszláv Liberacki a jelentéstevő, számi, a számvevőszék részéről pedig Ovidiu Ispir jött el körünkben. Üdvözlöm, uram, látom már itt is van. Először a jelentéstevőt kérdezném meg, hogy szeretne -e bevezető beszédet tartani, vagy rögtön a számvevőszék képviselőinek adjuk meg a szót. Igen? Jó, akkor jelentéstevő úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire jelentős ez a, mennyire fontos ez a jelentés. A pénzkezelés professzionalizmusa szempontjából az e, európai kötők, tengeri kötők esetében, amelyek logisztikai központok. Az EU pénzek hatékony felhasználását vizsgáljuk a jelentésben, és rámutatunk arra, hogy milyen rossz példákat látunk, de ugyanakkor dicsérjük a jó példákat is, amelyekből nem olyan nagyon sok van, de mégis van belőlük. 27 projektet vizsgáltunk, mert ebből 16 volt nem hatékony. 85%-át költötték 2000 és 2006 között a kikötőkre, és a mintaválasztás az kielégítő volt. Voltak olyan projektek, amelyeket már lezártak, de mégsem működnek. Vagy lezártak projekteket, de nem teljesen, és a jövőbeli fejlesztésnek nem látszik esélye. A számvevőszék ajánlásai az Európai Bizottság részéről reakciót váltattok ki. A legtöbb esetben a bizottság egyetértett a számvevőszék megállapításaival, épp ezért azt szeretném hangsúlyozni, hogy amit a, a számvevőszék jelentésében is hangsúlyoztak, és pedig, hogy a bizottság passzívan állt hozzá a projektek nyomon követéséhez. Most megelégedéssel állapítom meg, hogy a bizottság pozitívan reagál az ajánlásokra. A számvevőszékhez fordulok most. Egy év áll még rendelkezésünkre, mielőtt a jelenlegi költségvetési rendelet lejár. Épp ezért jó lenne elkezdeni a munkát hasonló ö, tanulmányok esetében a jelenlegi költségvetési rendelettel kapcsolatban. A pénzügyi perspektívákkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm Liberácki kollégának a számbevészék részéről. Ki szeretne hozzászólni? Thank you, dear chairman. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, Költségvetési Ellenőrző Szakbizottság Örömmel lehetek itt ma, hogy részt vegyek a vitában, mely jelentésnek az a tárgya, amely a 4 per 2012-es számvezetségi külön jelentésről szól, hogy vajon a köt, ö, tengeri kikötő beruházás eredményes volt-e. Liberácki úr idézi a számvédőségi jelentést, annak következtetéseit és ajánlásait. Az Európai Unió támogatja a tengeri kitötők. A 2006 os programozási periódusban 2,8 milliárd eurót helyezett ki ezekből az alapokból a kikötő infrastruktúrák fejlesztésére. További 3,4 milliárd eurót helyeztek ki 2007-2014 között. A számvevőszegi vizsgálat azt nézte meg, hogy a közlekedési infrastruktúrának megvalósítása mennyire volt hatékony. Megvizsgáltuk, hogy a projektek elérték a céljukat, és teljesítették a tervezett eredményeket 27 projektet választottunk ki Franciaországban, Görögországban, Olaszországban és Spanyolországban. Ezek az országok 85,5%-át kapták a kikötőkre szánt pénzeknek. Mit találtunk? Először is megkérdeztük, hogy vajon a projekteknek megfelelő volt, megfelelőek voltak a célkitűzései, és a kiválasztott projekteket vajon a közlekedési infrastruktúrák költségvetési tétele alatt finanszírozták. Azt vártuk, hogy teljesítsék a közlekedési szakpolitikák kitűzését. Azonban kétharmadóknak volt csak közlekedési célkitűzése, hétnek más kohéziós alapból kaptak támogatást, kettő pedig egyáltalán nem feled meg az operációs programokkal. Megnéztük a hatékonyságát, az e- eredményeket, az e- eredmények vegyesek, a projektek 41%-át fejezték be időre, 44%-uk késedelmet szenvedett, melynek átlaga 26 hónapra rúgott. Az építések közül négyet nem fejeztek be az ellenőrzés idejére. A következő lépés az volt, hogy megnézzük, hogy milyen, hogyan használták fel a 23 projektet, amelyeket befejeztek. 2010 közepére amikor az ellenőrzési vizsgálatokat folytattuk. 19-et már használatba vettek, hármat használaton kívül hagytak, és egy, egy csak részben volt működőképes. Az építés haté, hatékonyságát figyelve az ellenőrzők megállapították, hogy további befektetésekre van szükség. A 23 befejezett projektből 11 hatékonyan támogatta a közlekedési célkütőzéseket, 4 azonban teljesen hatástalan volt, három használaton kívüli kikötő és egy sikertelen vasúti projektről van szó. A leírt helyzet a, öm, hosszas öm, késedelmeket szervezetben fejeztek be építéseket, infrastruktúrákat nem vettek használatba, hatástalan projekteket ö, valósítottak meg. Azt öm, az auditált régiókból egyiknek sem volt hosszú távú kikötőfejlesztési terve, és szükségelemzés sem folytattak. Ez egy nagyon fontos terület, és örömmel látom, hogy Liberácki úr hangsúlyozta az ilyen tervezés fontosságát a jelentésében. A menedzsment kérdését illetően az ellenőrzés azt találta, hogy kevés figyelmet szenteltek a monitoringnak és az eh, projekt eredmények eh, ellenőrzésének. A monitoring bizottsággal és a mm, vezető eh, hatóságokkal. A mutatókat úgy alakították ki, hogy a felvételi sebességet monitorozza. Kevés bizonyítékot találtunk arra, hogy a Monitoring Bizottság hatásos megvalósítását biztosította a hétfő projektek és nem biztosították az hatástanulmányok felhasználását. A számbevőszék ezért számos ajánlást tett, a bizottság felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy kötelesek az EU alapokat megfelelően felhasználni, és támogatniuk kell a program célkitűzéseit. A kohéziós alapokat is fel kell használni a tervezési perióduson belül, és általánosabban az EU finanszírozást az eredményeknek kell feltételül szabni. A bizottság sokat támogatja az hatástanulmányokat, és hangsúlyozza az értékelési eljárásokat azért, hogy a hibákat megvilágítsák. Örül, örömmel láttam, hogy előadó képviselő támogatja az ajánlásokat, és további javaslatokat fogalmaz meg azért, hogy a hiányosságokat hatákos, hatásosabban lehessen kiigazítani. Örülök annak, hogy egyetért azzal, hogy a célkitűzéseket meg kell állapítani, és azok er, teljesítését már projekt szinten is érdékelni kell. Persze megfelelő idő igénybe véve az értékelésre. Ez a négyes számú jelentés nagyon sok pozitív visszajelzést kapott megjelenése óta, egyértelmű következtetéseket fogalaz, fogalaz, fogalmaz meg. Ezeket az ajánlásokat hangsúlyozzák és kifejtik a, az előadó ajánlásaiban is, és remélem, hogy ezek fejleszteni fogják a pénzügyi irányítást ezen a nagyon fontos szakpolitikai területen. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ez volt a számbevőszék nyilatkozata, most pedig megadnám a szót Andrea Májrátének, aki a régió főigazgatás, főigazgatóságtól érkezett. Tessék, asszonyom, öné a, uram, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság tudomással vette ezt a külön jelentést a számbevőszék részéről. Különösen Iszpír úrnak köszönjük ezt az előadást. Ennek a jelentésnek a kidolgozása során a bizottsággal mélyreható eszmecserét folytattak, ez a jelentés világosan rámutat a problémákra, és megoldásokat is kínál a helyzet javítására. A bizottság javaslat, e, válaszában e, már felvázoltuk ezeket a e, megoldásokat az elkövetkezendő időszakra. És a bizottság a jelentés nyomán kidolgozott egy akciótervet, amely figyelembe veszi a számbevészék összes javaslatát, és egy 2012-es látogatást is magában foglal. A bizottság köszöni Liberalski úrnak azt a jelentést, amit kidolgozott, és a, örül annak, hogy a, már a parlament tudomásul veszi azokat a javításokat, amit a bizottság létrehozott. Két előzetes megjegyzést tennék. Az első, az az itt ütemtervvel kapcsolatot. A számvevészék jelentési 2012-re kezdült el, de 2009-es helyzet vesz figyelembe, tehát azóta nyilvánvalóan a projekteknek a helyzete változott, sokat lezártak. Ugyanakkor az tanulmányozott projektek közösségi társfinanszírozásba vettek, eh, eh, eh, vettek részt a 2002-2006-os időszakban. A jelenlegi időszak az előzőhöz képest már nagyon sok javítást tartalmaz. És a következő időszakban, amely 2014-2020-ban történik, az a teljesítmény keretet illetően jelentős javításokat hoz létre. Második megjegyzésem az, hogy a számvevőszék jelentése az a megosztott irányítás, közös irányítás kérdését is érinti. A bizottságnak kell dönteni arról, hogy melyek lesznek a nagy projektek, tehát 50 millió euró értéken felül. A 27 projektből csak 7 tartozik a nagy projektek keretébe. Nagyon sok társfinanszírozott projektekről van szó a kohéziós politikában, az nem lehet tárgya egy részletes elemzésnek. Az irányító hatóságok azok jel rendszeres jelentéseket és látogatásokat tesznek ezzel kapcsolatban. A 27 ellenőrzött projektből 19-et már lezártak, és a számvevőszék értékelésekor már működőképesek voltak. Tehát 70%-a a projekteknek hatékonyak vannak. Voltak. Négy projektet nem zártak még le a számvevőszék ellenőrzésekor, de ebből csak egyetlen maradt, amelyet még nem zártak le. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a programok lezárásának az iránymutatásai szerint a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy 2012-ig zárják le ezeket a projekteket. Ez a bizottság által jóváhagyott szabályzat szerint és az iránymutatások szerint is így van, a 2000-2006-os projekteket illetően. Liberacki úr megjegyzéseit illetően megerősítem, hogy a bizottság osztja azt az agályt, hogy a jövőben nagyobb figyelmet folyt, folytassunk a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásákra. Az első és a második ajánlásokat illetően, ez pedig az eredménymutatókat és a hatás, hat, hatásmutatókat illetően. A 2013-ban a nagy projektek már tartalmazák ezeket a mutatókat. Ezeket a projektek szintén állapították meg, de a megosztott irányításnál ezeket a mutatókat a programok szintjén állapítják meg, és a prioritás tengelyek mentén. A hatástanulmányokat illetően a hatás ezeknek a hatásait, tehát az eredményeknek a hatásait egy idő után tudjuk érzékelni. 2014-2019-ben a 2000, a korábbi programoknak az eredményeit kell megvárnunk, amelyek akár öt évbe is beletelnek. Az adminisztratív, tehát az igazgatási eljárást illetően a bizottság határozza, hogy a nemzeti igazgatási hatásokkal a bevált gyakorlatokat kommunikáltuk az igazgatási eljárásokat illetően. A negyedik ajánlás azt javasolja, hogyha nem érték el a, cég, a célukat, és hogyha rossz volt az irányítás, akkor ne fizessük ki az összeget, ezzel egyetértünk. Az ötödik az, hogy a projektek előrehaladását illetően legyen tájékoztatás. A bizottság megvizsgálja a rendelkezésre állító eszközöket a megosztott irányítást illetően, mindenfajta lehetőséget igénybe veszünk, hogy ott a helyszínen kapcsolatot felvessünk, hogy a problémákat lássunk. A hatodik ajánlás, tehát az utolsó előtti, amely a képzéseknek a hatékonyságát vizsgálja a jó pénzügyi gazdálkodásnak a szellemében lesz egy olyan egység, amely a tagállamoknak a administratív kapacitásával foglalkozik. A bizottság figyelembe veszi ezt a megjegyzést, és megteszi majd ezt az, az elemzést. Végül pedig az utolsó ajánlás az, hogy a bizottságnak a nyomon követő bizottságban hat, hatékonyabb szerepet szán, tehát, hogy ezekben a bizottságokban megerősítsük a szerepünket, de az bizottság szerepe nem csak ezekben a nyomon követő bizottságokban, játszik fontos szerepet, hanem az éves, kétoldalú nemzeti és regionális hatáságokkal történő találkozók során is, és más partnerekkel való partnerekkel is megpróbálunk megoldásokat találni a problémákra. Épp ezért a számvevőszék a kohéziós politika oly ö, ö, kereteit illetően ö, a bizottságot megszólította, és mi új eszközöket, teljesítménymutatókat, teljesítménytartalékokat javasoltunk erre. Végül pedig rendelkezésre állunk önöknek, hogyha bizonyos tiszté- kérdéseket tisztázni kell, és hogyha vannak kérdéseik. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen Merete úrnak a állásfoglalást, akkor most egy kérdést szeretnék feltenni. Szkilakákis úr ugyan jelentkezett, de ő most nincs itt, úgyhogy először Éva fog kérdést föltenni a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a számvevőszék tagjának, illetve a bizottság képviselőjének is a részletes magyarázaton. Én is osztom a számvevőszék képviselője által felvetett aggodalmakat, amelyek a strukturális és a kohéziós alapok hatékonyságával kapcsolatosak, és a jelentésben a kikötőkkel kapcsolatos projekteknél jelentkeznek. Azt hiszem, hogy Liberácki úr jelentése pontosan tükrözi ezeket az aggodalmakat. Egyetértek mindazokkal az ajánlásokkal, amelyeket a számvevőszék, a bizottság, illetve a tagállamok felé eljutatott, hiszen a tagállamok felelősek a projektek kiválasztásáért, valamint a beruházott pénzek igazgatásáért a ezek a támogatások nagyon fontosak a nemzeti gazdaságok számára, és a, a projektek nagyon gyakran nagyon nagy összegű pénzeket, közpénzeket jelentenek, ezért fontos, hogy ezekkel kapcsolatban az ellenőrzés és a monitorozás minél magasabb szintje valósuljon meg. A 2006 közti időszakot tekintjük egyelőre, most már 13-at írunk, hál' Istennek történtek azért előrelépések, és a 2008-as bizottsági tervvel kapcsolatban is láthatjuk, hogy az alapos ellenőrzés, a nagyon részletes, aprólékos munka azért csak meghozza az eredményét és a számvevőszék ajánlásai alapján most történtek bizonyos kiigazítások. Az igazgató hatóságok és a bizottság azonban szükséges, hogy még jobban megerősítsék az ellenőrzési feladatokat. Azon kívül a döntéshozó, döntéshozatali eljárásokat és a szabályokat is egyszerűsíteni kell az eredmények elérése érdekében. Az lenne a kérdésem, hogy van-e olyan projekt, amelyet le, jelenlegi állás szerint lehetetlen lesz bezárni. Be, Köszönöm szépen, Optis asszony, most Szafrakákis kolléga következik. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést. elsősorban a szállítási közlekedési kérdéseket illetően. A, láthatjuk, hogy a finanszírozás, amely a strukturális és a kohéziás alapokból származik, hatékonyabban is felhasználható lehetne. A jelentéstevő ad egy példát is a jelentésében, egy jachtkitötőről van szó az ége, a, a, a, égei tengerben, e, e, Mitiliniben, és itt a beruházásról volt szó, egy olyan beruházásról, amely a turistákat vonzaná. De ez nem vette figyelembe a szigeteknek a különleges helyzetét. Magam is egy szigetről származom, és én is tapasztaltam ezeket a problémákat. Nyilvánvalóan a jachtkötők lehetőséget biztosítanak a halászhajók kikötésének is, és másfajta hajóknak is és ezen projekteknek a célja az, hogy központokat alakítson ki, és hogy jobb megközelítést biztosítson. Ezzel egyetértek. De olyan országokban, mint Görögország, ahol nagyon sok kis sziget van, akkor na- nagyon fontos, hogy a, a szárazfölddel való kapcsolatot javítsák. De nem csak arról van szó, hogy összekössük őket a szárazfölddel, hanem a, a szigetek között is legyen kapcsolat. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a kapcsolatok, összeköttetések jobb mobilitást biztosítsanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szárafrakákis úr. Most Szilákákis kolléga kap szót. Ez a jelentés. El kell ismernünk. Um, megmutatja, hogy az elköltött pénzeket, eh, infrastruktúrába fektetett pénzeket nem jól költjük el. A bizottság eh, jó hiszeműséget mutat a jelentése kapcsolatban, de a kikötő építés, amely nem kapcsolódik eh, befejezés után ki három-négy évvel, az nem igazán jó az a források durva elpazarlása. És annak a legegyértelműbb példája, hiszen a jelentés nem magyarázza meg, hogy mennyire használják ezeket a kikötőket, mi a gazdasági haszna ezeknek a kikötőknek. Ez csak mennyiségi jelentés, nem kapunk gazdasági mélyelemzést arról, hogy a pénzt miként használják fel. De nagyon alapvető szabályok révén, hogyha megnézhetnénk, hogy a az eszközöket nem megfelelően használják fel, elképzelhetjük, hogy mi történik akkor, hogyha sokkal mélyebb elemzést készítünk, milyen eredményeket kapunk. Elképzelésem szerint jó lenne, hogy miután már láttuk, hogy mi történik ebben a példában, hogy mélyebbre menjünk, mélyebb eh, értékelés készít, készítsünk arra, hogy mennyi pénzt költöttek el, hiszen fejlesztenünk kell a, az európai források felhasználását, azoknak hatékonyságát. Eh, válságon megyünk keresztül, nincsen kevés, sok pénzünk, mindenhol költségvetést kell kurtítanunk, ezért komolyan fejlesztenünk kell a pénzek elköltésének módját. Vannak kérdések, ahol a számvevőszék bürokratikusabban kezel dolgokat, például amikor azt mondja, hogy egy kikötőnek nincsen semmi közlekedési haszna. Azok az emberek, akik hajóval, csónakkal közlekedik, közelítik meg a szigetet, azok hajóval közelítik meg a szigetet, és nem a e, repülővel. Ezért a kikötőknek van közlekedési haszna a kikötőknek. Nem csak nominális célokat e, jelölnek meg e, a források felhasználásában, hanem valós hatékony célokat, és ez haszonnal jár a helyi gazdaságoknak. Ezt szeretnénk elérni. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságot kérdezem, hogy milyen válaszokat ad a kérdésekre, hogy aztán folytathassuk a következő témával. Well, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdés, azt hiszem, hogy uh, adtam bizonyos adatokat. Szeretném tisztázni, hogy a négy be nem fejezett projektből, legalábbis az jelentés idején mm, be nem fejezett projektből most csak egy van még folyamatban, a Brindisi kikötő építése, és itt adminisztratív, adminisztratív problémák miatt nem tudták még befejezni a munkát. A második kérdés, amely a görög kikötőről szól, Egyetértek azokkal a szempontokkal, amelyek szerint a képviselők véleménye szerint itt probléma van. Nem az a kérdés, hogy a kikötő megfelele a közlekedési politikai célkitűzéseknek, hanem az, hogy a helyi fejlesztési célkitűzéseknek megfelele, és valóban előnyt jelente az adott régiónak vagy területnek, hiszen a kohéziós politikának ilyen célkitűzései vannak. Mi nem azért támogatunk egy infrastruktúraépítést, mert a szektorális vagy a közlekedési politika célkitűzései közé tartozik, hanem azért, mert támogatnia kell a regionális fejlődést is. Harmadik kérdés, amely az előzőhöz kapcsolódott, tehát a hatékonyság kérdése. Ez valóban nagyon fontos kérdés. Fel kell tennünk a kérdést, hogy ezek a bizonyos infrastruktúrák megtermelik-e az tőlük elvárt gazdasági előnyöket, hiszen közpénzeken finanszírozzuk ezeket. Különösen a jelenlegi helyzetben nagyon fontos ez, mikor a közpénzek egy, forrása egyre apad, és ezért kell minél hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Ezért is ezért is helyezünk nagyobb hangsúlyt most, és különösen a következő programozási időszakban a teljesítményre. Monitorozzuk és értékeljük a teljesítményt rendszeresen. Elnök, Köszönöm szépen. Szeretném akkor lezárni ezt a napirendi pontot. Szeretném megkérdezni, hogy a számbevőszék képviselője szeretne még hozzászólni, megválaszolni esetleg egy olyan kérdést, amelyet önhöz tettek, önnek tettek fel, és még nem kapott választ. Tessék, uram! Szeretném azt mondani, hogy a közlekedés szállítás kérdése továbbra is nagyon fontos. A számveszőszég a Marco Polo programmal kapcsolatban elkészített egy jelentést, amely az utakról más szállítási lehetőségekre szeretné a teherszállítást áttéríteni. Köszönjük, hogy érdekli önöket e, a mai, e, ma itt megvitatott jelentés, és akár én, akár a kollégáim e, rendelkezésükre áll az általam említett jelentések megvitatásában. Köszönöm szépen. A jelentéstevő akar még valamit mondani? <clears throat> Összefoglalná? Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Röviden csak szeretném megköszönni mindenkinek a kedves szavait, a pozitív fogadtatását a jelentésemnek. Köszönöm a megjegyzéseket. Most arra gondolok, hogy van egy új perspektíva, amelyet az új pénzügyi perspektíva tartalmaz, tehát az új országok esetében régi hibákat követünk el, vagy pedig új, az új országok esetében új hibákat találunk. Szeretnénk, hogyha a bizottság tanulna a már régóta tagállamok hibáiból, mint például Olaszország, hiszen úgy tűnik, hogy a bizottság véleményét illetően a kormányok azt tesznek, amit akarnak. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, valamint a számvevőszék és a bizottság képviselőiknek a vitában való résztvételt. Ezzel le is rá, zárjuk ezt a napirendi pontot. Az utolsó napirendi pontunk a koordinátorkülése előtt az Eurostatról szóló külön jelentés, és ezzel kapcsolatban szeretném üdvözölni Louis Galéát, aki a szembevő széket képviseli. Jelentéstevünk Dajcs Tamás. Tamás kéri a szót? Igen, tessék, akkor a bevezető megjegyzéseket megteheti. Köszönöm a szót. <clears throat> Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, talán három rövid felvezető megjegyzés, észrevétel, gondolat, mielőtt az Európai Számvevőszék eh, képviseletében eh, Galea eh, számvevő úr, illetve nyilvánvalóan az Euróstat képviselői szót kapnának ebben a vitában. Elsőként is azt hadd mondjam, hogy statisztikáról beszélni, az mindig valami kicsit okkult, izgalmas kérdést jelent, ugye közismert, hogy a statisztika ügyével kapcsolatban kizárólag csak eh, meglehetősen maró, gúnyos viccek szoktak megfogalmazódni. Ugyebár alapvetően, hogy hogyan lehet hazudni háromféleképpen. Az ember vagy e, valótlant állít, vagy eltagadja az igazat, vagy statisztikával, vagy a jól ismert eh, közmondás, hogy a bizonyos diktatúrákban a politikai vezetők csak azoknak a statisztikáknak hittek, amelyeket maguk készítettek, vagy maguk hamisítottak. Egy szó, mint száz a statisztikával kapcsolatban viszonylag ritkán szoktunk pozitívan beszélni, pedig rendkívül fontos kérdésről van szó. Fontos kérdésről van szó, főleg annak a fényében, hogy a magunk mögött hagyott évtizedben jó néhány uniós tagország eh, bizonyította azt, hogy a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatok, tudatosan meghamisított statisztikai adatok, azok mind az adott uniós tagállam működésében, gazdasági teljesítőképességében, mint pedig az unió egészének a működését illetően nagyon súlyos következményekkel bír. Arról nem is beszélve, hogy a oly sokat emlegetett gazdasági válságra adott európai válaszok tekintetében is különös jelentősége van a statisztikának, hiszen mind az európai szemeszter keretében, mind pedig az EU 2020-as stratégia mérőszámait illetően olyan megalapozott, hiteles, objektív statisztikai adatokra van szükség, amelyek mind a szakmai megítélés kritériumot kiállják, mind pedig a közvélemény bizalmát kiváltják. Másodikként azt hadd mondjam el, hogy eh, egy rendkívül értékes, hasznos, mind a bizottságunk számára, mind pedig az Európai Bizottság számára, mind pedig az Európai Statisztikai Rendszer továbbfejlesztése szempontjából nagyon hasznos számvevőszéki jelentésről van szó, tehát ezúton is szeretnék gratulálni Galeo úrnak és munkatársainak az alapos eh, munkához. Harmadrészt arról a két alapvető megfontolásról, ami a jelentés tervezetemben is eh, szerepel. Eh, egyrészt eh, röviden azt tudom mondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal a helyzetértékeléssel, amelyik a számvevőszék külön jelentésében is szerepel. A helyzetértékelés a külön jelentés címében megfogalmazott kérdésre lényegét tekintve azt a választ adja, hogy az Európai Bizottság és az Euróstat hozzá tudott ugyan járulni ahhoz, hogy hitelesebb, megalapozottabb, megbízhatóbb statisztikai adatok szülessenek, azonban ez a hozzájárulás, most nagyon udvariasan fogok fogalmazni, sok kívánnivalót hagyott maga után, az európai statisztikai rendszer jelentős átalakítására van eh, szükség. Az alapvető problémát az jelentette, hogy az a norma, eh, az Európai Statisztikai Gyakorlati Kódex, amelyik meghatározza az európai statisztikai rendszer működését, nem kötelezően alkalmazandó szabályokat határoz meg. Bizonyos tekintetben maga az Euróstat sem tudta követni, a gyakorlatban alkalmazni az ebben a kódexben megfogalmazott alapelveket, statisztikák készítésére vonatkozó módszertani iránymutatásokat, nem egy tagállam, eh, viszont eh, ennél sokkal nagyobb mértékben, jelentős mértékben tért el ettől a normarendszertől. Megítélésem szerint jelentős mértékben a számbevőszék munkájának is köszönhetően egy új jogszabály tervezetet nyújtott be a meglévő a statisztikák készítésére vonatkozó uniós jogszabályok módosítására vonatkozó elképzelést nyújtott be a bizottság. Ennek a vitája folyik a, e, a parlamentben, más bizottságokban. Ez, ami a jelentésem Mm, második felében, utolsó harmadában eh, szerepel a konkrét észrevételek, amelyeknek a megvitatását, támogatását remélem a Költségvetési Ellenőrző Bizottságtól. Eh, röviden eh, azt tudom mondani, hogy három olyan alapvető kérdés merül föl, aminek a mm, megvitatása E, szükséges, egyrészt elegendőek-e azok a változtatások, amelyek a bizottság javaslatában szerepelnek. Jelentéstevőként az az alapvető e, véleményem, hogy nem elegendőek. Ezeknek a bizottsági javaslatoknak a továbbfejlesztésére van szükség. Második részt garantálják-e az Euróstat vezetőjének a megválasztására, az intézmény működésére vonatkozó módosított szabályok az Euróstat függetlenségét. Azt gondolom, hogy e tekintetben is további intézkedésekre van szükség. Különösen kiemelendőnek tartom azt, hogy a Európai Tanács asztalán fekvő 7 éves új keretköltségvetésben meglehetősen komoly költségvetési finanszírozási problémák merülnek föl. Az Eurostatnak megnövekedett feladat mennyisége, rendszere lesz az elkövetkezendő hétesztendőben, ezzel nincs arányban a működésére fordítható költségvetési forrás, ami a megalapozott statisztika készítés e, problémáját veti föl. És végül, de nem utolsó e, sorban rendkívül fontos kérdés az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadó Testület feladata a jogkörének a e, szabályozása, ami megítélésem szerint úgy lehet megfelelő, hogyha ennek a tanácsadó testületnek a jogkörei, lehetőségei garantálják az Euróstat függetlenségének a biztosítását, az Európai Statisztikai Rendszer működésének a fokozott ellenőrzését. Tisztelt elnök úr, röviden tehát összefoglalva én egy nagyon értékes jelentésnek tartom a számvőszék külön eh, jelentését. Ez a külön jelentés is hozzájárult az Európai Bizottság az Európai Statisztikai Rendszer eh, szabályrendszerére vonatkozó módosító javaslataihoz. Eh, ezeknek a módosító javaslatoknak azonban a továbbgondolása, a kiegészítése, módosítása szükséges. Köszönöm a figyelmet. Ja, Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a bevezetőt. Most Gália úrnak adom meg a szót a számövőszék részéről. Mr. Chair, Mr. Deutsch. Elnök úr, Deutsch úr, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönjük az alkalmat, hogy részt vehetünk ebben a meghallgatásban ebben a külön jelentés, ezt a külön jelentést illetően, amely két szempontját vizsgálja meg az Eurostatnak. Az első az, az Európai Statisztikai Gyakorlati Kódex, és az Eurostat teljesítményt is megvizsgáltuk az Európai Statisztikai Program végrehajtása szempontjából. A jelentés tervezet, Deutsch úr jelentés tervezete összefoglalja a számvevőszék meglátásait, és rámutat a kritikai megjegyzésekre. Épp ezért én a hozzászólásomban röviden tudok foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. Három megjegyzésem lesz. Az először első, hogy az Európai Számvevőszék az Európai Statisztikai Gyakorlati Kódexet meg, szükséges előfeltételének látja annak, hogy az emberek bízzanak az európai statisztikai adatokban. A kódexet még nem hajtották teljesen végre, és épp ezért a számvevőszéknek a jelentése két pontra mutat rá. A kódexhez való igazodást illetően jelenleg a rendszer, az Eurostat és a Nemzeti Statisztikai Hatóságok közötti kölcsönös bizalomra épül. Az ellenőrzési rendszerek még gyengék. Azt illetően, hogy ki a felelőse a kódex végrehajtásának, az a megjegyzésünk, hogy a végrehajtásnak egy része nem csak az Eurostattól függ, és a nemzeti statisztikai hatóságoktól, hanem a nemzeti kormányoktól is, és pedig, hogy végrehajtanak-e olyan reformokat, amelyekre szükség van, és bizonyos normákat elfogadnak el. A jelenlegi helyzetben a nemzeti statisztikai hatóságok nem olyan helyzetben vannak, hogy biztosítani tudják, hogy a különböző tagállamokban az adatszolgáltatók valóban követik a kódexnek a szabályait. Épp ezért a következtetésünk az, hogy ez a helyzet annak eredménye, hogy nem világos, hogy mely részei kötelezőek a kódexnek, és melyek nem. Számunkra, a számvevőszék számára nyitott marad a kérdés, hogy a kódex bizonyos elveit miért, e, részei miért nem e, jogilag kötelezőek. A jelentésnek a második részét e, illetően a 2008-2008-as statisztikai programnak programot illetően az átvilágítás úgy látta, hogy az Eurostat nem hatékony tervezési és ellenőrzési és elszámoltathatósági eszközként alakította ki ezt. Meglátásaink szerint a statisztikai tevékenységnek a prioritizálása az új kihívásoknak megfelelően nem igazán követi a szükséges helyzetet. A 2014-ig tartó program figyelembe veszi a számvevőszéknek a megjegyzéseit, és világosabban megmutatja a prioritásokat, és új módszereket javasol az európai statisztikák előállítására. Persze majd meglátjuk, hogy a program végrehajtása során ez hogyan sikerül. Végül pedig a számvevőszék három fejezetben fogalmazta meg az ajánlásait. Az első ajánlás egy általános, ugyanis úgy látjuk, hogy az európai megbízható és hiteles statisztika eh, közös feladata a eh, felelősöknek. Az Európai Unió kereteiben a bizottság, a tagállamok, a statisztikai hatóságok, az erőszaknak az együttműködése egy előfeltétel. A második eh, ajánlási csoport a gyakorlati kódexnek a teljes végrehajtását tűzi ki célkül. Az ajánlásainkban megfogalmaztuk a feltételeket. A harmadik ajánlás a statisztikai programmal foglalkozik. Itt a bizottság a jövőt illetően a meglátásainkat kezdetően fogadta. A jövőt illetően szeretném jelezni, hogy a bizottság és az Eurostat már is pozitív lépéseket tett a jelentésünk eredményeként, és a döntések a megfelelő irányba mutatnak. Úgy látjuk, hogy még többet is kell tenni, Például az Eurostatnak el kellene fogadni a számvevőszék ajánlásait azért, hogy egy e, szisztematikus éves jelentést nyújtson be az Európai Parlamentnek és a tanácsnak az új európai statisztikai programok végrehajtását, illetően a 2014-2017-es időszakra. Köszönöm a figyelmüket. Vielen Köszönöm szépen. A bizottság nevében Éva Rászt üdvözlöm nagy szeretettel, és megkérem, hogy nyilatkozzon. Vagy majd csak a kérdésekre fog válaszolni, ahogy jönnek megfelelő. Köszönöm szépen elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a lehetőséget, hogy szólok, szólhatok önökhöz itt a vita elején. Először is természetesen szeretném a parlamentet, a szakbizottságot és számvevőszéket is köszönettel illetni, amiért ezt a nagyon fontos vitát felvetették. Azt a statisztikák, az Eurostat és a statisztikai rendszerek megbízható és és hiteles információt kell, hogy nyújtsanak. A statisztikák kérdése már többször felmerült, és egyre világosabb mindenki számára, hogy a statisztikák nagyon fontos részét képezik Európa infrastruktúrájának. A politikai döntések alapjául nagyon jó minőségű statisztikai adatokra van szükség, nagyon hálásak vagyunk a számvevőszék ajánlásaiért, becsérjük ezeket, és Dajcs úr ezeket nagyon jól interpretálta a jelentésében, amely nagyon jól tükrözi azokat a lépéseket is, amelyeket a bizottság szándékozott tenni, és amelyeket már évek óta fontolgatunk. Ezek nagyon fontos kérdések. Az Eurostat majdnem minden ajánlással egyetért a decemberi 19-i jelentésből. Készítettünk egy cselekvési tervet is, ahogy azt már Galéa úr megemlítette, és ez a cselekvési terv részletesen tükrözi a már megtett intézkedéseket, illetve a terveket is ezek az ajánlások nagyon tömörek, nagyon közvetlenek és konkrétak, úgyhogy nagy kihívás volt ezeket cselekvésé alakítani. A cselekvések az Európai Parlament és jelent, jelentéstevője Dajcsúr ajánlásait is maximálisan figyelembe veszik. Néhány dolgot szeretnék ezekből kiemelni. Az egyik, az a szabály, amelyet Galéa úr is megemlített, mégpedig a kódexel kapcsolatban. Dajcs úr is megemlítette a statisztikai gyakorlati kódexet. A kódexet 2007-ben fejlesztették ki, ez egy önszabályozó rendszer volt. Az évek során aztán egyre inkább arra kezdett összpontosítani, hogy az irányító mechanizmus eszköze legyen és ehhez hozzáadtuk a tanácsadó, statisztikai iránytási tanácsadó testületet is. Gallier úr is aláhúzta, hogy jó lenne, hogy ha nem csak a nemzeti statisztikai hivatalokat foglalnánk be a vitáinkba, hanem a nemzeti kormányok szerepét is. Azt, hogy mennyire vannak ők elkötelezve az, állt, az a, a, a, a felé, hogy egy megbízható és jó minőségű statisztikai adathalmazt ajánljanak, illetve biztosítsanak nekünk Nagyra értékelem a parlament támogatását, hogy ők is ösztönzik majd a tagállamokat, nem csak a statisztikai hivatalokat, hanem a, a jó adatok szolgáltatására, hanem hogy egy olyan légkört, egy olyan környezetet alakítsanak ki, amelyben ez a kölcsönös bizalom alapján történhet meg. A szeptember 17-i új bizottsági határozat ezt magában is foglalja. Egy másik kérdés a költségvetési elem. Nagyon örülök, hogy Dalcsúr erre is kitért a jelentésében, úgyhogy ugyanis a jelenlegi helyzet kontextusában szintén fontos kérdés. Már aláhúztam, hogy a statisztika az Európai Unió infrastruktúrjának nagyon fontos részét képezi, és a munkaprogramunkat garantálni kell. Ebből a szempontból nagyon örülök, hogy ennek a költségvetései vonzatait is felvetette a jelentésben. A jelentésben és a számbőszék jelentésében is van néhány olyan ajánlás, amelyel kapcsolatban nem értünk egyet. Ez az, ezek közül az egyik az ESGAB szerepe, abban egyetértünk, hogy legyen egy független tanácsadó testület, de csak olyan mértékben, hogy ellenőrizze a statisztikai kódex szakértői értékeléseit, hiszen ez szerepel a mandátumában. Abban viszont nem egy, értünk egyet, hogy az igazolásokat és a vizsgálatokat is ellenőrizze az ESGÁB. Úgy gondoljuk, hogy ez nem tartozik a feladatai közé, úgy gondoljuk, hogy a bizottság szeptember 17-i döntése is kéri az Eurostat szakmai függetlenségét, és kéri azt, hogy, a, hogy ezt biztostsuk hiszen az európai statisztikai gyakorlati kódexnek megfelelően kell az adatokat gyűjteni. Az ESGAB egy olyan műszaki jellegű, technikai jellegű feladatot ellátó testület, amely erre nem alkalmas. A következő téma, ami kicsit, amiben nem értünk egyet, ez a statisztika, fő statisztikus, szerepe, illetve az, hogy az ESGAB vegyen részt a fő statisztikus kijelölésének folyamatában. Az európai statisztikával kapcsolatban még munka vagy kidolgozás alatt áll a 223-as rendelet módosítása. Úgy gondolom, hogy ha ennek felelünk meg, akkor megfelelő erős kiválasztási eljárást tudunk garantálni. Aztán a nemzeti statisztikai rendszereket belevonjuk-e ebbe, illetve hogy milyen szerepet kell, hogy váljon, vállaljanak a nemzeti statisztikai hivatalok. Hát az ő szerepük az európai, az, a tagállami folyamatok ellenőrzése. Úgy gondolom, hogy ezt így is kellene hagyni. Köszönöm szépen Dajcs úrnak ezt a kiváló jelentést. A számevőszék ezzel a két megemlített kifogással, sisogáson kívül mindenben egyetért, és köszöni a jelentését. Mm. Elnök, köszönöm szépen. Pospoháta kolléga kapja most meg a szót a bizottság nevében. Nagyon szépen köszönöm a szót. Láthatjuk, hogy az Európai Unió működését illetően nagyon fontosak a megbízható statisztikai adatok. Nem csak az európai politika, szakpolitikák kialakításáról, hanem a teljesítmény nyomon követése szempontjából is és a szankciónk szempontjából is. Az átvilágítás azt mutatta, hogy sem a bizottság, sem az Eurostat nem alkalmazta a kódex, kódexot, az Európai Statisztikai Gyakorlati Kódexet hiszen pedig ez lenne az, az eszköz, amely a normáknak a tiszteletben tartását biztosította volna. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság, az Eurostat és a tagállamok a közvéleményelnek a bizalmát az európai statisztikai rendszerrel szemben biztosítania kellene. Fogatlan eh, a statisztikai eh, hivatalok elnökeinek a függetlensége a tagállamokban, hiszen eh, ezeket a képviselőket meg kellene óvni attól, hogy a kormányoktól utasításokat kapjanak. Épp ezért ezzel kapcsolatban majd jó módosításokat nyújtok be. Köszönöm szépen, Andreasen kolléganő kapja meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék néhány dolgot tisztázni, amit az előadó mondott szemben a számvevőszék véleményével. Az előadó azt mondta, ha remélem jól értettem, hogy a, a gyakorlati kódex nem igazán kielőgítő, míg a számvevőszék azt mondta, hogy nem, nem megfelelően valósították meg. Ez két különböző probléma. Az egyik, hogy kielégítő-e vagy sem, másfelől az, hogy vajon megfelelően alkalmazzák-e. A helyzet fényében, amelyre a kollégám hivatkozott, a gazdasági, az európai gazdasági helyzetre figyelemmel. Nagyon aggasztó, hogyha a számvevőszék azt mondja, hogy a rendszer még a kölcsönös bizalmon alapszik. Szerintem ebből már kellett volna tanulnunk, a, közös, a kölcsönös bizalom nem működik. Ezért azt gondolom, hogy meglepő, hogy ezt a kérdést még nem tudtuk feldolgozni. Van a bizottságnak bármi mondani vajolója erről? Amikor a kódex megvalósításáról beszélnek, a számvezetőség azt mondta, hogy közös a felelősség. Lehet, hogy közös a felelősség, de valakinek vezető szerepet kell vállalnia. Tudják, a nemzeti statisztikai hivatalok, a kormányok és az Eurostatnak mind megvan a maga felelőssége, de az Eurostatnak kéne vezető szerepet vállalnia. Ha nem, akkor minek az Eurostat? Csak azért, hogy összegyűjtse a tagállami statisztikákat? Nem. Az Eurostat szerepe az kell, hogy legyen, hogy ellenőrizze a statisztikák minőségét, és megvalósítsa a kódexet a kérdésem tehát a bizottságnak az, hogy vajon elfogadják-e ezt a vezető szerepet a kódex megvalósításában, és vajon a számvőszék azt gondolja-e, hogy ezt, ezt így kell csinálni. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Több jelentkezőt nem látok, de még Inge Gressle szeretne hozzászólni. Számomra egy fontos kérdés lenne az, hogy az Euróstatban hogy biztosítjuk azt, hogy a görög csalásokhoz hasonló, statisztikai csalásokhoz hasonló esetek ne forduljanak elő? Elnök, akkor, hogyha nincs több hozzászóló, akkor a válaszokért először a bizottság képviselőjét szeretném ö, szóra szólítani. Igen, Andreasen asszony kérdését szeretném megválaszolni. A gyakorlati kódex, mint, mint felügyeleti rendszer szakértői értékelésekkel működik. Ezek olyan statisztikai intézmények, amelyek más statisztikai intézményeket látogatnak meg. Úgyhogy ez az ön szabályozó rendszer működése. Tudjuk, hogy ennek vannak gyengeségei, a számvevőszék ezekre rá is mutatott ezért most néhány változtatást tervezünk. Egyiket már megemlítettem, ez az, hogy a megbízhatóság és a bizalom mellett elkötelezettséget kérünk, hogyha a kölcsönös bizalom megvan, azt aláírásra szeretnénk váltani, mégpedig az adott tagország kormányától kapott aláírásra annak érdekében, hogy ők garantálják az adott országból származó statisztikák minőségét. Tehát ezt a kölcsönös bizalmat, ezt egy más rendszerre váltjuk át, amely megbízhatósági kötelezettségvállalásokat jelent. A az megosztott felelősség is egy része ennek a rendszernek. Az Eurostat vezető szerepet játszik abban, hogy mi a statisztikákat ellenőrizzük, és tudjuk, hogy a tervezett javaslatokat elkészítettük, és ezeket meg is fogjuk valósítani. Megpróbáljuk a, a különböző grémiumokon keresztül a tagállamokat meggyőzni arról, hogy ez az megbízhatósági elkötelezettség vagy kötelezettségvállalás lenne az az eszköz, amely a megosztott felelősségvállalás mellett vezető szerepet adna az Eurostatnak is. A 223-as rendelet ebben a kontextusban nagyon fontos lesz. A tagállami statisztikai hivatalok, illetve a tanácsi munkacsoportban dolgozó képviselők már többször is meghívást kaptak ezzel kapcsolatos workshopokra, hogy a munkájukat segítsük. Breszle asszony kérdése olyan kérdés, amelyre azt tudom válaszolni, hogy az elmúlt évek során nagyon sok eszközt ö, alakítottunk, dolgoztunk ki annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy a görög statisztikákban felmerült csalások ne fordulhassanak elő máshol. De, mint ahogy tudjuk, az élet eléggé bonyolult tud lenni. Mi tőlünk minden tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy az Európai Statisztikai Rendszer vezetőjeként garantáljuk, hogy ilyen esetek nem fordulnak elő. Megvan ugye például a statisztikai irányítási tanácsadó testület, megvan a statisztikai tanácsadó bizottság, azon kívül a 223-as új rendelet is meg lesz az Eurostatról szóló tanácsi döntés is, bizottsági döntés is létezik, és ezen kívül is létezik egy sor olyan rendelkezés, amely a statisztikák elő, elkészítését szabályozza, olyan szabályok, amelyek pontosan a minőségre és a minőségi, jelentés, minőségi jelentésre koncentrálnak. Órákig mesélhetném, hogy milyen lépéseket tettünk ebben az irányba, illetve ezen a területen, de száz százalékig szóló garanciát nem tudunk nyilván adni. Minden esetre mindent megteszünk ezeknek az eseteknek az elkerüléséért. Bozupuháta asszony kérdésére válaszolva, azt hiszem, hogy Andreasen asszonynak adott válaszomban már említettem a gyakorlati kódexet, illetve ezt a bizonyos megbízhatósági elkötelezettséget. Ezt tudom neki is mondani. Elnök, köszönöm szépen számvevőszék nevében, Galéja úr. Very briefly, Mr. Csak röviden, elnök úr. Szeretnék válaszolni a képviselők által feltett kérdésekre. Az a meglátásunk, hogy először is a nagyobb jogbiztonság azt igényli, hogy a kódex minden elvéhez ragaszkodnia kell a résztvevőknek másodszor egy átláthatóbb és függetlenül kinevezett fő statisztikus szerepe fontos. Három pedig az ellenőrzések, felügyelet és végrehajtás megkönnyíti és hatokányába teszi az Eurostat munkáját, és az európai állampolgárok számára is hitelesebbé és megbízhatósabbá teszi az európai statisztikát. A bizalom melletti elkötelezettség a tagállamok részéről a megfelelő irányba tett lépés, de nem tudjuk még egyelőre, hogy hogy valóban erős, független ellenőrzési mechanizmust hoznak -e ezek létre. Köszönöm szépen, akkor a vége felé járunk a naprendi pontnak, úgyhogy Dajcsónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, én is Galea számvő úr dicséretes összefogottságához és rövidségéhez igazodva szeretnék talán csak három felmerült kérdésre vagy témára reagálni. Egyrészt én szeretném ismételten aláhúzni azt a kérdést, amit a bizottság az Euróstat képviselője is eh, megemlített. Ez pedig az, hogy ezt jól látjuk a tagállami intézményeknél, és jól látjuk az uniós intézményeknél is, hogy függetlenségről akkor beszélhettünk, ha a függetlenséget garantáló költségvetési, működési források is rendelkezésre állnak. Fél mondatot hadd mondjak. Jelen pillanatban a helyzet az az, hogy az Eurostat működésére szükséges források egy része az a bizottság különböző főigazgatóságain keresztül jut el az Eurostathoz. Sokkal helyesebb lenne az Eurostat működéséhez szükséges források azok az Eurostat költségvetési során szerepelnének, egy, kettő. Az előttünk álló hét esztendőben sokkal több feladata lesz az Eurostatnak, és ennek ezeknek a feladatoknak az ellátásához független, objektív, megbízható statisztikák mint a politikai döntések alapanyagának az előállításához szükséges forrásokra szükség van. Egy. Kettő. Valóban van két olyan kérdés, ezt nagyon pontosan fogalmazta meg a bizottság képviselője, ahol a jelentésemben szereplő javaslatok és a bizottság álláspontja eltér egymástól. Az jelentés 7. és 13. pontja az európai statisztikai irányítási tanácsadó testület átalakítására vonatkozó elképzelés, illetve a főstatisztikus az Eurostat vezetőjének a kinevezésére, illetve visszahívására vonatkozó eh, szabályok. Én mindkét kérdésben a jelentéstervezetemben szereplő álláspontot képviselem továbbra is azt gondolom, hogy ebben érdemi döntést kell hoznia majd a e, bizottságnak, és e, végül, de nem utolsó sorban az a kérdés, amit Andreasen képviselőasszony felvetett, az én válaszom az az lenne, hogy a gyakorlati kódex tartalma, amit tartalmaz a gyakorlati kódex, azzal is probléma volt, és a gyakorlati kódex végrehajtásával is probléma volt. A gyakorlati kódex tartalmára és végrehajtására egyaránt mármint a gyakorlati kódex tartalmával kapcsolatos problémák és a végrehajtással kapcsolatos problémák megoldására egyaránt alkalmas az oly sokat emlegetett 233-as jogszabály módosítás. Én azt gondolom egyébként, hogy valóban itt lenne az ideje, hogy oly sok kérdésben, amiben az, hogy eh, miben legyen egységesebb, egységesültebb az unió működése, mi az, ahol nagyobb tagállami önállóságra van szükség. Én az európai statisztikai rendszer működésében eh, nem látok semmilyen szakmai érvet, amelyik egy egységesebb, az Eurostat irányító és ellenőrző szerepét hangsúlyosabban megjelenítő statisztikai rendszer ellen szólna. Nagy határaton azt gondolom, hogy egységes sztenderdek alapján, eh, egységes módszertan alapján van szükség statisztikai rendszer működtetésére, és van lehetőség egy ilyen statisztikai rendszernek a eh, működtetésére. Összefoglalva köszönöm mindenkinek az értékes gondolatait, köszönöm még egyszer számvevő úr és munkatársainak a eh, véleményét, és érdeklődve várom a módosító javaslatokat, majd pedig a bizottság, mint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság döntését. Ja, vielen Dank an den Berichterstatter. Köszönöm szépen a jelentéstevő úrnak a záró szavakat, köszönöm Gália úrnak és a, a bizottság képviselőjének a vitában való részvételt, tanács képviselőjének az itt megjelenést. Végeztünk is akkor a mai napi rendel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. A bizottság ülését ezzel berekeztem. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt, és kérem, hogy minél előbb hagyják el a termet, hiszen nem sokára kezdődik a koordinátorok ülése. Addig viszont egy rövid szünet következik.